Possiamo cominciare, grazie. Kezdjük. Köszönöm szépen. Il progetto di ordine del... A mai napi rendünk angol nyelven már november 3-án készen volt, mindenki megkapta ezt e-mailen. És ahogy szoktuk, most is értesítek mindenkit, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak ezt az ülését közvetlenül lehet követni az interneten, mindazon nyelveken, amelyekről tolmácsolás, amelyeken tolmácsolás van, a bizottság honlapján tájékoztatást találnak a nyelvekről. Kezdjük is rögtön a napirendről napirendel a harmadik ponttal a bizottság közleménye az Európai Parlamentek Tanácsnak és Szembevőszéknek több vagy kevesebb ellenőrzés a megfelelő egyensúly megteremtése az ellenőrzés igazgatási költségei és a hiba kockázat között. Megadom az előadónak Jorgos Acimarkakisnak a szót, tessék. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretettel üdvözlök mindenkit itt a szakbizottságban, ahol ma nem vagyunk olyan sokan sajnos. A legtöbb képviselő szólt, és mindenek előtt a szocialisták képviselőire gondolok, akik jelenleg nem tartózkodnak Brüsszelben. Tehát szóltak, hogy nem tudnak eljönni. Mégis örülök, hogy ma lehetőségünk van arra, hogy Semeta biztossal, de a számbevőszék illetékes képviselőjével is eszmecserét folytassunk az elfogadható kockázati, hibakockázatról. Tudomásul vettük, elnök úr és biztos úr, hogy a bizottság előterjesztette egy javaslatot arra vonatkozóan, hogyan lehet bánni ezzel a hibakockázattal. Szeretném már is elmondani, hogy ma nem is annyira arról lesz szó, hogy hogyan, hanem arról, hogy kell-e egyáltalán egy ilyen hibakockázatról vitát folytatnunk, hiszen valójában nem létezik tudományos definíció a hiba kockázatra. Nagyon hálás vagyok a titkárságnak a, azért, hogy közösen ki tudtuk dolgozni a munkadokumentumokat, amelyeket önök is megkaptak. Láthatják először is a dokumentumokban a bevezetőt, illetve az elfogadható hiba kockázat előtörténetét. Találhatnak egy történeti értekezést is arról, hogy a parlament milyen álláspontot képviselt eddig a hiba kockázattal kapcsolatosan, illetve hogy mit tett eddig. Egy harmadik munkadokumentum a politikai kérdésekkel foglalkozott, a negyedik részben pedig igyekeztünk egy alternatívát nyújtani a hiba kockázat definíciójával kapcsolatosan. Itt emlékeztettünk a parlament régebbi döntésére, határozatára. 2003-ban született ez meg, de erről majd később beszélek bővebben. Először is 2004-ben a számbevőszék bevezette az elfogadható hibakockázat koncepcióját, és itt nem is annyira az elfogadható hibakockázatról vagy elfogadható csalás mértékéről van szó, sokkal inkább már, már egy filozófikus koncepció jött létre. Pontos definíciók nem születtek, számunkra pedig az a fontos, hogy egy efféle kockázat vagy küszöbb érték csak akkor vezethető be, hogyha létezik bizonyíték arra, hogy minden más intézkedést foganatosítottak arra vonatkozóan, hogy elkerüljék a hibákat. És pontosan ez egy nagyon problémás pont, amely abban áll, hogy a múlt héten közzétett jelentés, a számbevőszék jelentése világosan kimutatja, több helyütt is, hogy a tagállamok ellenőrzési és igazgatási rendszerei nem működnek. A negyedik fejezet 23-as pontjában a számbevőszék utal arra, hogy az eszközök 30%-át nem lett volna szabad kifizetni, és ez a hibás ellenőrzési rendszerekre vezethető vissza. Mindannyian tudjuk, ezek a rendszerek pénzbe kerülnek, tudjuk azt, hogy ezek igen körülményesek, ugyanakkor azonban ragaszkodni kell ahhoz, hogy a képzés, továbbképzés keretén belül, annak révén ezeket a kontrollrendszereket, ellenőrzési rendszereket az európai normákhoz igazítsuk. A legtöbb hibára ugyanis a tagállamokban kerül sor. Arra vonatkozóan sincsenek bizonyítékaink, hogy azokban a tagállamokban, ahol elkerülhetők lennének a hibák, ott ennek megfelelő intézkedéseket foganatosítottak volna. Jó híreink is vannak. Az eddigi értékeléseink során, ami a szembevőszék jelentését illeti, nagyon örültünk annak, hogy a kohézió területén a hiba arány 11-ről 3%-ra csökkent, a számbevőszék tájékoztatott bennünket arról, hogy ez szerencsés körülményeknek köszönhető, mégpedig annak, hogy a, azok a tagállamok, amelyek nem veszik olyan szigorúan az ellenőrzést és az igazgatást, hogy ezeket most nem vették be a kifizetésekbe. A jó hír, hogy ez, Kajulajta asszony, nem szerencse, hanem sokkal inkább azzal függ össze, hogy Hán és Andor biztos urak bizonyos pénzeket felfüggesztettek, bizonyos kifizetésekre nem került sor 2009-ben, és Spanyolországban mindenek előtt és Olaszországban nem került sor szúrópróbákra. Ez egy jó hír, ez azt jelenti, hogy az ellenőrző mechanizmusok a bizottság részéről jól működnek, és ahhoz vezettek, hogy bizonyos összegeket tehát felfüggesztettek, illetve azok kifizetését felfüggesztették. Ez egy pozitív példa volt, de létezik sok negatív példa is, és ezeket még nem sikerült orvosolni, ezeket a problémákat. Mégis ez, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy addig, amíg a tagállamok ellenőrzés és igazgatási mechanizmusai csak a részben hatékonyak, és pontosan ez az, amit a számbevőszék is érzékeltetett a jelentésében, nagyon sokat, még nagyon nagy a mozgásterünk a javítások tekintetében, anélkül, hogy növelnénk a hiba kockázatot. Azt gondoljuk, hogy a bizottság valószínűleg úgy gondolja, hogy túl nagy ráfordítással járna az, hogy ezt a hibakockázatot megnöveljük, és ezáltal azonban más részt pozitív irányba változna a hiba arány. Mi a parlament részéről annak örülnénk, hogyha először is sikerülne orvosolni a problémákat, és hogy a végén esetleg, hogyha a végén esetleg aztán egy alternatíváról is elbeszélgethetnénk. A probléma abban áll, hogy a pénzügyminiszterek egyelőre nem hajlandóak aláírásukkal ellátni a vonatkozó dokumentumokat, a nemzeti igazgatási nyilatkozatokat, és mi arra szólítjuk fel a bizottságot, bírja rá a tagállamokat arra, hogy kövessék Svédország és Hollandia példáját. Egyelőre a bizottság sem hajlandó aláírni a szintézis jelentést, mert a biztos úr ön tudja, hogy a bizottság milyen álláspontot képvisel ebben a kérdésben. Az Annual Activity Report nevezetű jelentést sem írják alá az egyes biztosok. Ezen kívül úgy gondolom elérkezett az ideje annak, hogy a bizottság egy automatizmust vezessen be az olyan tagállamok esetében, amelyek eh, újra és újra egy bizonyos mintát követve a szabályokat nem tartják be. Említettük Görögország példáját az Ajax vonatkozásában. Tíz évbe telt, azt úgy gondolom, ez egy nagyon hosszú idő. Tíz évbe telt, míg a bizottság felfüggesztette a vonatkozó összegeket. Ez megengedhetetlen. Amire szükségünk van, az egyfajta automatizmus, amely nem engedi meg, hogy a tagállamok befolyásolják a politikai döntéshozatalt a kifizetések felfüggesztésére vonatkozóan. Hogy most itt felfüggesztésről beszélünk-e nyelvileg, vagy megszakításról, ez teljesen mellékes, attól függően, hogy jogi értelemben hogyan szeretnék ezt megnevezni, ez teljesen mindegy, de nagyon fontos lenne bevezetni ezt az automatizmust, és ez egy új dolog lenne. Amit szintén megemlítettünk, azok azok az intézkedések, amelyek a, amelyekkel a munka hatékonyságos eredményessége jobban értékelhető lenne. Ez az úgynevezett értékelő jelentés, vagy evaluációs jelentés, amely 2011-től el is fog készülni a Lisszaboni szerződés alapján, és ez lehetőséget nyújt arra, hogy a munka jobban értékelhető legyen és mérhető legyen a politikai célokkal szemben, illetve azok mentén. Szeretnék utalni arra is, hogy az államok részéről történő visszafizetés esetében jobban oda kell figyelnünk arra, hogy mi is történik. Szeretnék utalni az Annual Accounts jelentésre. Ez egy jelentés, amelyet szerencsére ilyen formában most végre közzétettek. Ezzel láthatjuk, hogy mi az, amit a tagállamok megtettek, illetve nem tettek meg, és aki megnézi, megnézi ezeket a, az értékeket, az láthatja, hogy Spanyolország 2000-2006 közötti időszakban a kohézió területén ide tartoznak tehát mindazok azon alapok, amelyek a szociális és regionális kérdésekkel összefüggnek. Tehát, hogy Spanyolország esetében nagyon nagy összegek, összességében 2,5 milliárd euró folyt Spanyolországba jog, jogtalanul, Ha most megnézzük, hogy a bizottság a megvalósított visszafizetések tekintetében mit állapított meg, láthatjuk, hogy Spanyolországban ez az összeg 57 millió euró. Ez azt jelenti, hogy a jogtalanul kifizetett két és fél milliárdból csak 57 millió folyt vissza. Ez egy hatalmas különbség, és nagyon hálás vagyok a bizottságnak, hogy végre megkezdi, elkezdi nevén nevezni a tagállamokat, ez egy példátlan folyamat, és egy első lépés abba az irányba, hogy tudatosan azt mondjuk, hogy így nem mehet tovább, ahogyan eddig mentek a dolgok. Ez egyébként egy első lépés afelé is, hogy a parlament is megváltoztassa nézeteit ezzel kapcsolatosan, hiszen hogyha ennyire nyilvánvaló a számokból, hogy problémák vannak, akkor a bizottságot kérni kell, hogy az a tagállamok esetében, amelyek megszegik a szabályokat, említettük Spanyolországot, Görögországot, ne, említhetnénk Olaszországot is, ahol 54 projekt esetében a bizottság problémákat állapított meg. Igen, igen, ide tartozik Németország is, ahol tehát rengeteg projekt esetében egy probléma merült föl. Elnézést, Spanyolország esetében annyira nyilvánvalóak a problémák, hogy meg kell említenem. Itt az adófizetők pénzéről van szó, és az adófizetők választanak meg bennünket, és ezért most nem szeretnék diplomatikus lenni. Szívesen odadom a dokumentumot, megnézhetik, ezek valós számok. Hálás vagyok a bizottságnak ezért, és most végre el kell kezdenünk foglalkozni ezekkel a számokkal. Németországot is említhetjük, hiszen Németország a regionális politika területén nem tud bevezetni egy ellenőrző mechanizmust. Miért? Mert szövetségi államról van szó, Spanyolország esetében ugyanez a probléma. A német pénzügyminiszter nem hajlandó kiadni egy nemzeti igazgatási nyilatkozatot erre vonatkozóan. Nagyon fontos, hogy megnevezzük azokat az országokat, ahol súlyosak a problémák. Itt be is fejezném a mondandómat, és annyit még elmondanék, hogy az az alternatíva, amelyet a negyedik munkadokumentumban felmutatunk, és ezt önök is elolvashatják a dokumentumokban, a parlament 2003-as mentesítési jelentésére nyúl vissza, ott tagállamok szerint és politikák szerint felosztva szeretnénk egy listát létrehozni, ahol a bizottság részéről világos becslések olvashatóak a hibakockázatra vonatkozóan, de talán pontosabb megfogalmazást is alkalmazhatnánk a kontrollmechanizmusok minőségére vonatkozóan, az ugyanis eltérő a tagállamokban. És az eredményeket úgy lenne érdemes közzétenni, hogy egy világos kép alakuljon ki. Ez az Annual Account egy első lépés, és ahogyan elmondtam, nagyon hálás vagyok érte. A számvevőszék vonatkozásában ez azt jelenti, hogy a számvevőszék a javasolt Matrix, Matrixot alapul véve a rendelkezésre álló információk valóságát sokkal jobban tudja értelmezni és értékelni, ami jelenleg csak szúrópróbákkal vagy lehetséges, vagy sehogyan sem. Emellett a visszafolyt pénzek, pénzösszegeket is sokkal jobban nyomon lehet követni, hiszen jelenleg az egyik legsúlyosabb probléma az, hogy semet a biztos úr, a visszafizetések csak 10%-ban teljesülnek, és ez egy hatalmas összeg. Ezért nagyon örülnék annak, ha ma egy valóban tartalmas eszmecsere folyna, és nagyon örülök annak, hogy Kajulájte asszony ma itt van, mint a terület szakértője. Köszönöm szépen, biztos úr! Grazie a lei, diamo subito. Köszönöm szépen ennek is, és rögtön adjuk meg az Európai Számbevőszék képviselőjének a szót, parancsoljon. Thank you. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, biztos úr. Szeretnék néhány megjegyzést tenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan határozzuk meg, meg mi a célja, mi a becslése és az alkalmazása az elfogadható ö, ö, hibakockázatnak a fogalma. 2004-es, 2-es számvevőszéki védelményben az egységes auditálási modellel kapcsolatban bevezettük az elfogadható hibakockázatnak a fogalmát, és megfelelő egyensúlyt kell kialakítani az ellenőrzés költségei és ezeknek az ellenőrzéseknek a haszna között. A számvevőszék állítása szerint, hogyha lealisták vagyunk és racionálisak vagyunk, amikor az elvárásainkat megfogalmazzuk az ellenőrzéseknek az er- eredményéről, nagyon fontos feladat. Amikor a költségi programokat bevezetjük, akkor ezeket föl, figyelembe kell venni. A célokat illetően a számvevőszék a 2010-es egyes véleményében rámutatott arra, hogy ahhoz, hogy reális képet alakíthassunk ki a költségekről és a hasznokról, akkor a szabályozó rendszert meg kell vizsgálni, és a költségprogramoknak a struktúráját. Tehát más szóval a bizottságnak meg kell vizsgálni a rendszernek a gyenge pontjait, és elemezni a költségeket és a hasznokat. Amikor az elemzésnek az a vég, az eredménye, hogy nem gyakorlatilag nem hasznos, hogyha különböző megoldásokat vezetünk be, akkor különböző lehetőségekkel számolhatunk. Szigorúbb ellenőrzésével, vagy pedig, hogy magasabb szintjét viseljük el annak, hogy nem felelnek meg a szabályoknak. Ezen kívül a számveszőszék rámutatott arra, abban a dolgozatában, amelyet 2009 márciusában küldött az Európai Parlamentnek, hogy a hasznok és a költségeknek az összehasonlítását arra kell alapozni, hogy az ellenőrzéseket hatékonyan alkalmazzák. Jelenleg nem ez a helyzet. A számvevőszék a 2009-es éves jelentésében, amelyet Keldára elnök úr a múlt héten mutatott be itt önöknek, rámutatott arra, hogy az irányítási rendszereken javítani kell, eh, mert egyelőre még kevéssé hatékonyak. A becslés ha azt vizsgáljuk, hogy mit lehet elfogadható kockázat, hibakockázatnak nevezni, akkor minden szinten meg kell vizsgálni az ellenőrzéseknek a költségeit. Ezen kívül a költségek ellenőrzése és a hibák közötti kapcsolatot is meg kell vizsgálni empirikus módon feltételezhetjük azt, hogy a több ellenőrzés azt, jelenti, azt eredményezi majd, hogy kevesebb hiba lesz, de azért ezt nem lehet egyelőre a görbével bizonyítani. A bizottság idén egy javaslatot tett az elfogadható kockáz, hibakockázattal kapcsolatban, és ez a javaslat kötelezné a jogalkotó hatóságot, hogy meghatározza az elfogadható hibakockázatot, de ezt hogy tudják megtenni? feltételezhetőek úgy, hogy megvizsgálják a korábbi eh, hibarányokat. De a 2009-es auditált vizsgálatok eh, már eh, ezt az üzenetet megfogalmazhatták volna számunkra. Ugyanis az, üszke, az eszközök, a pénzügyi korrekció talán ugyanolyan ellenőrző modellből jobb eredményeket is érhetne el. Tavaly azt hiszem, Eh, hogy eh, a vita eh, az 5 és 7 százalék közötti elfogadható hiba százalékot alkalmazhatott volna. Idénre mi lesz a helyzet? azzal szemben, amit elmondtam az elviselhet, elfogadható hiba százalékról, a számvevőszék a véleményében a bizottságnak a költségvetési rendelettel kapcsolatos reformjával szemben megfogalmazta, hogy arra kellene figyelni, hogy az alapoknak, a pénzeszközöknek milyen szabálytalan felhasználása van, és ezt nem csak az utólagos kell kellene megtenni. A 2010-es egyes véleményben a számvevőszék azt ajánlja, hogy vizsgálják meg, hogy ha a célkitűzések világosak, akkor lesz-e európai hozzáadott érték. Végül pedig ugyan hogy világosan meghatározták-e az elszámoltathatóságot is. Ezen elveknek a megfogalmazása a talán minőségi információval nyújthatna a jogalkotó hatóságok számára. És a szektorális jogalkotás is, amikor a több éves pénzügyi keretekről beszélünk, szintén hasznos lesz, lenne. Ez talán előre tekintene az elfogadható hiba arány kérdésében. Végül pedig nézzük a különböző szerepeket és felelősségi köröket. A számvevőszék a véleményében, amikor a költségvetési rendeles reformjéről beszél, megfogalmazta az, hogy a parlamentnek és a tanácsnak kell az elfogadható hibaszintről dönteni és meghatározni eh, ezeknek a küszöbeit, eh, de ezt jobb lenne talán a puha törvényekben megtenni, tehát inkább er- iránymutatásban, mint eh, jogszabályokban. Másrésztről a materialitásnak a meghatározása a külső auditornak a feladata. A számbevőszék egy ilyen köszöböt a nemzetközi standardoknak megfelelően kell, hogy megállapítsa. Ezek a standardok a külső auditornak a szakmai döntésére bízza, hogy ezt a szintet meghatározzassa, és nem csak az összes hibák létét kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy milyen jellegűek ezek a hibák. Köszönöm szépen. Grazie, diamo la parola. Köszönöm szépen. Most pedig megadjuk szemet a biztos úrnak a szót, parancsoljon. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni a meghívást, és azt, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy önöknek bemutassam az Európai Bizottság véleményét az elfogadható hibakockázatról, a jelenlegi helyzetről és a jövőről. Ahogy tudják, az elfogadható hibakockázat fogalmát a számvevőszék javasolta a 2004 per 2-es véleményében az egységes audit modellről. Ebben a véleményben a számvevőszék leírta, hogy a különböző költségvetési területekben különböző kockázati profilok figyelhetők meg, mivel különbözik az igazgatási mód, a cselekvések típusa és a kedvezményezettekkel való kapcsolat. És azóta a parlament és a számvevőszék is többször kifejezte az érdeklődését és támogatását arra vonatkozóan, hogy dolgozzuk ki jobban ezt a fogalmat, természetesen az Európai Bizottság javaslatai alapján. Az önök kérésére készült el az első javaslat a vidékfejlesztés, kutatás és energia közlekedés témakörében, amelyet májusban mutattunk be és ebbe belefoglaltuk az elfogadható hibakockázatot a költségvetési rendeletbe. Az év elején a számvevőszék újra elismételte, hogy szükség lenne költséghatékony ellenőrzési megközelítésre. Ezt a 2010 per 1-es véleményében fogalmazta meg. Kérdés, hogy hol tartunk ma? Az elfogadható hiba kockázatról folytatott vitának természetesen a legnagyobb közös támogatásban és egyetértésben kell folynia, ezért azt javaslom, hogy térjünk vissza az alapokhoz, mielőtt értékelnénk ennek a megközelítésnek az értékét, az előnyeit. Véleményem szerint ezt a megközelítést új eszköznek kell tekinteni, amely az adott programok kockázati környezetén alapul, és megpróbálja az ellenőrzések költségét arányosítani a haszonnal, amelyet ezek az ellenőrzések megteremtenek, úgy, hogy még mindig meglegyen a biztosítékunk arra vonatkozóan, hogy a feltáratlan hibák száma elfogadható marad. Ez tükrözi a költségvetési rendelet 27-es cikkében megfogalmazott jó pénzügyi igazgatási alapelvet, tehát hogy gazdaságosnak és hatékonynak kell lenni az elvégzett munkának. Mit jelent ez a gyakorlatban? A kockázat az nagyon fontos minden programban, és természetesen az Európai Bizottság ezt nagyon komolyan veszi. Minden évben körülbelül 1,8 millió kifizetést eszközlünk szerte a világon a különböző politika területeken. A kifizetések némelyikét közvetlenül a kedvezményezettek kapják, például a kutatás terén ez így van. Azonban a kifizetések legnagyobb része a végrehajtó partnereinkhez vándorol, konkrétan a tagállamok hatóságaihoz, és aztán ők továbbítják ezeket az összegeket a végső kedvezményezetteknek. És itt a hibakockázat jelentősen eltér az egyes politikai területek között, attól függően, hogy mennyire komplex a jogi szabályozás, milyen az igazgatási mód és egyéb tényezők is vannak, tehát a hiba kockázat egyes területeken sokkal magasabb, mint másoknál. A megosztott kezelés esetében ahol a kedvezményezettek igénylései alapján történnek a kifizetések, több a kockázat. És a szituáció, ez az adott helyzet még jobban romlik, hogyha a jogosultsági szabályok összetettek. Előrelépéseket értünk el, javítottuk az ellenőrzési rendszereket, és csökkentettük a hiba arányt. A 2009-es DAS, azaz megbízhatósági nyilatkozat volt az első, ahol a teljes költségvetésben az átlagos hiba arány most már a 2-től 5%-ig terjedő kategóriában van. Csak a kohéziós politika van az 5%-os küszöb fölött 2009-ben, és ez a 2008-as dasz hoz képest jelentős javulás az eredményt annak köszönhetően értük el, hogy sokkal jobb és hatékonyabb ellenőrzéseket hajtottunk végre, és egyszerűsítettük a szabályozást néhány területen. Különösképpen igyekeztünk jobban ellenőrizni a tagállamokat, tehát a tagállami felügyeletet a kohéziós politika terén megerősítettük, és a 2007-2013-as időszakra szigorúbb ellenőrzési megállapodásokat léptettünk életbe. Ezen túlmenően felfüggesztjük, illetve megszakítjuk a kifizetéseket akkor, hogyha hiányosságokra derül fény. Például a kohéziós politika esetében 40 program esetében most felfüggesztettük a kifizetéseket, vagy megszakítottuk a kifizetéseket. Az összeg, amiről beszélünk, az körülbelül 1750 millió euró. 2009-ben az Európai Bizottság 15 alkalommal döntött úgy, hogy leállítja a kifizetéseket, és 2010-ben ez a szám megduplázódott az ilyen döntéseknek a száma. Természetesen ezek a döntések mindig nagyon nehezek, és nagyon sok nyomás nehezedik a bizottságra, de a bizottság ettől függetlenül teljesíti a kötelezettségét, és nagyon örülök annak, hogy látom, hogy jelentősen csökkent a hiba aránya kohéziós politika terén a munkáknak köszönhetően. Hadd adjak egy konkrét példát arra vonatkozóan, hogy mit teszünk, amikor hiányosságokra derül fény. 2007-ben az Európai Bizottság szabálytalanságokat talált a fár alapok kezelésében két bulgár végrehajtó ügynökségnél. Egy cselekvési tervet fogadtunk el a bulgár hatóságokkal annak érdekében, hogy az ellenőrzési rendszerek gyengeségeit orvosoljuk. A bizottság felfüggesztette a kifizetéseket egészen addig, amíg a nemzeti hatóságok meg nem teszik a szükséges lépéseket. Azonban a bulgár hatóságok nem eh, tettek eh, elegendő eh, lépést, és ennek eredményeként a bizottság úgy döntött, hogy visszavonja az irányítási hatásköröket, amit meg is tett 2008. Eh, júliusában, ettől a két ügynökségtől visszavonták a hatásköröket, ami jelentős pénzügyi veszteséget eredményezett Bulgáriának. Azt hiszem, hogy az ilyen eh, pénzalapok kifizetésének a felfüggesztése nagyon, világosan jel, nagyon világos jelzést küld a tagállamoknak, a tagjelölteknek, illetve potenciális tagjelölteknek arról, hogy mennyire fontos a eh, korrekt pénzügyi igazgatás. Végül pedig hadd mondjam el, hogy minden évben készítünk egy jelentést, az éves tevékenységi jelentésünket, amelyben beszámolunk arról, hogy hogyan kezeljük a tagállamokban megtalálható ellenőrzési gyengeségeket. Ez egy részletes jelentés. E, elmondtam a múlt héten és a plenáris ülésen is, hogy természetesen a 2009-es jó eredmények nem jelentik azt, hogy a jövőben nem fog növekedni a hiba arány, ha csak minden pénzügyi szereplő nem működik együtt, és ide értem a tagállamok igazgatási hatóságait is. Nagyon sok területen növeltük az ellenőrzések számát, annak érdekében, hogy több hibát tárjunk fel. Például csak a vidékfejlesztés esetében a tagállamok körülbelül 300 ezer helyszíni ellenőrzést hajtottak végre 2008-ban, a 2009-es pénzügyi évre vonatkozóan ez az összes kedvezményezettek 8%-át fedi le. Az ellenőrzések költsége kb. 985 millió euróra rúgott. Ez az EMVA kiadásainak 7,27%-a. Azonban a kívánatosnál magasabb hibarány esetében nem növelhetjük az ellenőrzéseket a végtelenségig, mert ez rengeteg pénzbe kerül, és nagyon nagy terheket ró a kedvezményezettekre. A kutatás, az energiás közlekedés témakörében az elemzésünk azt mutatja, hogy a jelenlegi 3%-os hiba arány helyett ahhoz, hogyha a 2%-os szintet kívánnánk elérni, körülbelül 90-től 150 millió euróra lenne szükség a további helyszíni ellenőrzésekre. Ez természetesen nem egy költséghatékony megközelítés, és nem is tükrözi megfelelően a pénzügyi irányítás alapelveit. Tehát az a kérdés, amelyet most fel kell tennünk magunknak, az az, hogy reális-e még további egyszerűsítéseket tervezni, és az új programok hatására összpontosítani az inputok helyett, miközben nem állapodunk meg egy olyan ellenőrzési stratégiában, amely költséghatékony, kockázat alapú, és amely elfogadható biztosítékot ad arra vonatkozóan, hogy a kockázatok szintjét megfelelően csökkenti. Az Európai Bizottság többször elmondta, hogy nem arról van szó, hogy a külső ellenőrök által használt lényegességi küszöböt cseréljük le erre az elfogadható hibakockázatra. Ez a lényegességi küszöb egy olyan eszköz, amelyet a külső ellenőrök dolgoztak ki, és a saját céljaikra függetlenül használnak. Az elfogadható hibakockázat arról szól, hogy ellenőrzési mechanizmusokat úgy tervezünk meg, hogy figyelembe veszük a költségüket, az előnyeiket, illetve az adott programok kockázati környezetét. Az új ellenőrzési stratégiának nem csak a bizottság által közvetlen kezelésbe vett pénzekre kellene vonatkoznia, hanem a többi irányítási rendszerre is, különösképpen a megosztott kezelésre, ahol a többi pénzügyi szereplő is kötelezett lenne az ellenőrzési mechanizmusokat úgy végrehajtani, hogy megfelelő biztosítékot tudjon adni arra vonatkozóan, hogy a kockázatokat költséghatékony módon kezeli. Ehhez kapcsolódik egy olyan javaslat is, amelyet a költségvetési rendelet felülvizsgálatakor tettünk meg. Ez arra vonatkozott, hogy a nemzetállamok kifizető hatóságait kötelezzük arra, hogy egy irányítási megbízhatósági nyilatkozatot adjanak ki minden évben, amelyet független könyvvizsgálói vizsgálatnak vetnek alá. A számvevőszék véleménye szerint az elfogadható hibakockázat megközelítés esetében az ellenőrzés típusa és gyakorisága szabadon lenne beállítható, attól függően, hogy az ellenőrzéseknek milyen költsége és milyen előnyei vannak. Az elfogadható hibakockázat szintje pedig változna az egyes költségvetési területek között a kockázatok, illetve az ellenőrzések költségétől függően. Ez tehát valódi erőrelépést jelentene, ahelyett, hogy a szent 2%-os célt próbáljuk elérni. Arról se feledkezzünk meg, hogy az ellenőrzések költsége, illetve a kockázatok, a hiba kockázatok a programok esetében még nem képezték a jelenlegi rendeletről szóló vitának a tárgyát. Továbbá a DASZ a megbízhatósági nyilatkozat évente ö, születik meg, miközben a programok finanszírozása több évet fed le. Ez azt jelenti, hogy, a hib- hogy bizonyos hibákat megtalálunk, feltárunk, aztán a programok zárásakor ö, javítjuk ki. Így tehát ö, sokkal alacsonyabb a végső hiba szint, mint amit a számvevőszék az éves jelentéseiben megfogalmaz. Tehát az elfogadható hibakockázatot is éves alapon tervezzük, és ez egy alapkiinduló pont lenne arra vonatkozóan, hogy milyen feltáratlan hiba szint elfogadható az adott éven belül. Ezt a megközelítést tehát évenkénti alapon kell használni, a célkitűzés az viszont az, hogy a fennmaradó hiba arány a program végére sokkal alacsonyabb legyen, mint egy adott évben a program végrehajtása folyamán. Hogyan tudjuk össze kombinálni ezt az egyszerűsítéssel? A hibák egyik oka a szemvevőszék véleménye szerint az, hogy túl bonyolultak a jogosultsági szabályok, Vonatkozik ez a közbeszerzési szabályokra is a strukturális alapok esetében, és nagyon bonyolult a kedvezményezettek tényleges költségeinek a megtérítése, hiszen itt részletesen ellenőrizni kell a kifizetéseket, az úti költséget és így tovább. Tehát a jövőben bizonyos politikai területeken lehet ezt végrehajtani, de ne felejtjük el, hogy szabályokra is szükség van ahhoz, hogy a politikai célkitűzéseket el tudjuk érni. Világos, hogy minden érdekelt támogatja az egyszerűsítést elméletben. Az ITRE szakbizottság jelentése is megszületett erről, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni a kutatási keretprogramokat, és innen idézek, az Európai Unió kutatási finanszírozását sokkal átláthatóbban és toleránsabban kellene kezelni a projektek teljes időtartamán keresztül, miközben az elszámoltathatóságot biztosítjuk, idézet bezárva. Tehát szükség lenne biztosítani azt, hogy amikor a bizottság konkrét javaslatokat nyújt be, akkor mindenki pontosan ismeri és ugyanazt érti a politikai célkitűzések, illetve az esetleges kockázatok alatt. Így tudjuk csökkenteni a hibák szintjét, amelyek a túlságosan bonyolult szabályok miatt jelennek meg. Az Európai Bizottság 2010. decemberében fog egy új közleményt elfogadni, és ez adja majd a jogszabály alkotó hatóságokkal a folytatott vita kiinduló pontját. Az elfogadható hiba kockázat tehát nem megy az egyszerűsítés ellenében. Inkább kiegyensúlyozza a jelenlegi jogszabályalkotási javaslatok összetettségét és az ellenőrzések költségeit. Én úgy gondolom, hogy a költséghatékony kockázat alapú ellenőrzési stratégia lenne a nagyon jó benchmarkja a bizottsági és egyéb pénzügyi szereplők kockázat kezelésének. Tehát mi legyen a következő lépés? Az Európai Bizottság már közé tette a véleményét, és önök arra biztattak minket, hogy haladjunk tovább ezen az úton, így tehát megszülettek azok a javaslatok, amelyek ma előttünk vannak. Tehát a kérdés az az, hogy a vegyes jogszabályok által úgymond generált kockázatokkal mit kezdünk, ez befog, befolyásolja majd a mentesítési eljárást akár 2018-ig. A bizottság a saját részéről meg fogja tenni a következőket. Tovább fogjuk javítani az ellenőrzések hatékonyságát, ahol csak lehetséges, és nyomást fogunk gyakorolni a tagállamokra. Fel fogjuk függeszteni, vagy meg fogjuk szakítani a kifizetéseket, ahol hiányosságokra derül fény Rendszeresen fogunk jelentéseket készíteni az ellenőrzések költséghatékonyságáról, és továbbra is párbeszédet folytatunk a jogszabályalkotó hatóságokkal annak érdekében, hogy megoldást találjunk hiszen bizonyos területeken a 2%-os szint elérése nem kompatibilis a megfelelő pénzügyi irányítással. Most nem szeretnénk szabad utat kapni, úgymond, és ingyen, ingyen ebédet kapni minden évben pozitív dust. Hanem egy objektív mércét szeretnénk látni, amelyhez, amelyhez hasonlítva a teljesítményünk mérhetővé válik, és most az önök segítségére számítunk ebben a párbeszédben, hogy megoldjuk ezt a problémát a 2013 utáni időszakra, amely még mindig kihat az éves megbízhatósági, idősz, megbízhatósági nyilatkozatokra. Az önök támogatására számítunk abban is, hogy megerősítjük a közvetett kezelésben az ellenőrzéseket, illetve a 2013-as időszakra nézve a költségvetési rendelet módosítását. Köszönöm szépen a figyelmüket, most megnyitom a vitát, és itt a kolléga következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én egyetértek azzal, amit Csati Markálkis Koprika mondott, tehát a jelentéstevő több kérdésben is egyetértek vele, és több kérdésre is választ várunk tulajdonképpen. A kérdés az, hogy mindezek hoznak-e hozzáadott értéket. Ezekre a kérdésekre a választók előtt választ kell adnunk. Nos, tehát ez a hozzáadott érték felveti azt a kérdést, hogy ez csökkenti a bürokráciát, vagy nem. Tehát, hogyha ezt az elfogadható hibakockázatot bevezetjük, akkor mi lesz ennek a következménye? Milyen üzenetet akarunk ezzel közölni tulajdonképpen? Ezt az előadó is említette. Tehát, hogy ha ezeket a, ezt a kockázatot növeljük, akkor ez milyen eredményt hoz? Hiszen a választók számára a tulajdonképpen a nulla hiba arány lenne megfelelő. Tehát nekünk azt kell tennünk, hogy ezeket a hibákat lehetőleg elkerüljük. De hát hibák mindig is keletkeznek. Ilyen vagy olyan oka is lehet ezeknek. A lényeg az, hogy tudjuk azt, hogy az Európai Uniónak a presztízsét ne veszélyeztetsük. Az előadó említette a kohéziós politikát, és az tagállamokat is. Bizony, rá kell mutatnunk bizonyos hibákra, ezzel, ehhez bátorságot kell vennünk és ezt átlátható, meglehetősen átlátható módon kell tennünk. Tehát mindezeket a kérdéseket meg kell válaszolnunk, mielőtt döntést hozunk. Köszönöm, Jala kolléga. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni eh, Kacsimákaklis kollégának ezt a munkát. Spanyol példát említett, és három százalékot, és a materialitás kérdését. Ugyanakkor vannak más országok is, amelyek hasonló számadatokat produkálnak, és nem csak a kohéziós politikát illetően. Nos, tehát a bizottsággal és a parlamenttel valóban javítani kell az auditálás, el, auditálás előtti rendszerről rendszerrel kapcsolatban. A dolgok jobban mennek már idén, de én azt szeretném látni, hogy százalékokról beszéljünk, nem pedig fogalmakról. Ugyanis, hogyha 150 millió és más számok között látjuk a különbséget, amelyek kapcsolatosak ezzel a 3 kal de például, hogyha németokráról van szó, amely, ahol nagyobb pénzösszegek forognak, akkor az mégiscsak a realitást venni alapul. És akkor beszélhetünk az elfogadható hibakockázatról. A munka dokumentummal kapcsolatban az a benyomásom, hogy lehetséges más eszközöket is találni az átláthatóság elérésére. Tehát, hogy az állampolgárok lássák, hogy mi is történik. És emlékeztessük magunkat, és az állampolgárokat is, hogy a hiba százalék nem lehet nulla, hiszen hát a valós élet nem erről szól. Tehát meg kell magyaráznunk, hogy hogyan is működik ez a rendszer. Ezért nagyon fontos ez az eszmecsere, és ezért örülök annak, hogy itt vannak a számvevőszék képviselői is, akik elmondhatják, hogy a fogalomrendszerben milyen hiányosságok lehetnek. Tudom, hogy egyszerűsítenünk kell, nem csak segíteni azoknak, akik irányítják a rendszert, hanem eh, lehetővé kell tennünk az állampolgárok számára, hogy egy hiba százalék bizonyos területeken, például Koszovóban, az mit is jelent. És mit jelent ez olyan területeken, ahol az ellenőrzéseket nem lehet olyan könnyen elvégezni? Amikor a szövetségi államok számára is kötelezővé válik, hogy ne csak auditálásokat végezzenek, hanem a pénzügyminiszternek is alá kelljen írni ezeket a jelentéseket. Ugyanis néha nagyon nehéz átlátni, hogy hogyan is működnek a rendszerek nyilvánvalóan a német szövetségi rendszer másképp működik, mint Spanyolországban vagy Hollandiában. Tehát meg kell vizsgálnunk a politikai irányításnak mindezeket a területeit, és javaslatokkal előállni, amelyek segítenek majd a különböző rendszereknek, akkor is, hogyha az nem eh, ugyanúgy eh, alkalmazható a Svédország és eh, Hollandia számára. A hármas munkadokumentum kilences pontjában Hatimakakis úr azt írja, hogy a tagállamokat rá kell bírni arra, hogy ha illetve meg kell magyarázni nekik aki azt, hogyha nem bizonyítják be, hogy hogyan költik el a pénzt, akkor nem kapnak segítséget. Tehát ha ez történne, akkor éreznék, hogy van politikai tétje annak, hogy hogyan gazdálkodnak a pénzekkel, és hogy elkerüljék a hibákat. Tehát Hogyha ezt a demokrácia hiányosságot tovább engedjük növekedni, akkor nem, javulnak a, nem javul a helyzet. A tagállamok egyelőre nem tudtak ezzel kapcsolatban mit tenni, és most mi és a nemzeti parlamentek és a számvavó székek a különböző tagállamokban beszélnek erről a kérdéséről, és ez alkalmat kell, hogy adjon arra, hogy a rendszer javítását megvizsgáljuk. És hogy a hibákat felfedjük, mielőtt elkövetik őket. Tehát, hogy egyáltalán a hibák lehetőségére rámutassunk, és ne csak a bekövetkeztük után próbáljuk megoldani őket. Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány eh, már elhangzott gondolatot szeretnék tovább fűzni. Azt hiszem, hogy a bizottság jól tette, hogy az elfogadható hibakockázat koncepciójával kapcsolatosan az egyes programok eh, külön, különböző kockázati profiljaira utalt. Természetesen világos, hogyha nemzetközi segítségnyújtásról van szó, akkor a az elfogadható hibakockázat más-más lesz, hogyha a fejlődő országoknak nyújtott közvetlen segítségről van szó, vagy a kutatási fejlesztésről. A fejlődő országokban jellemzően nem működik túl jól a közigazgatás sem, ezért nem várható el, hogy a közpénzekkel, a támogatásokkal úgy bánnak, mint ahogyan mi azt elképzeljük az európai szabályoknak megfelelően. Ez egy politikai megközelítés, nyilvánvalóan, de ez úgymond az elemzésnek csak az első lépésében szolgálhat bennünket, annak a kérdésnek a tisztázásában, hogy mi is az elfogadható hiba kockázat fogalma. Talán érdemes lenne egy háromoldalú eszmecserét folytatni a tanács bevonásával is, hiszen ők egyrészt azzal foglalkoznak, illetve azzal kellene foglalkozniuk, hogy hozzájáruljanak annak tisztázásához hogyan lehetne csökkenteni az európai költségvetés hiba kockázatát. Másodszorban mm, láthatnánk, hogy hol vannak hibák. Németként elmondhatom azt is nyilvánvalóan, hogy a német ellenőrzési rendszerek közül egyik sem teljesen hatékony. Ezt megállapította a számvevőszék, legfeljebb a némileg hatékony minősítést kapták meg a szenvedőszéktől, és németként én is érdekelt lennék abban, hogy vitát folytassak a német tartományokkal, hogy ők hogyan képzelnék el a jövőben ennek a rendszernek a működtetését, illetve hogyan akarják a jövőben csökkenteni ezt a hiba kockázatot. És érdekelne az is, hogy ők hogy értelmezik a hiba kockázatot, és egy ilyen vita révén talán valóban sikerül megközelítenünk azt a kérdést, hogyan is lehetne rábírni a tagállamokat arra, hogy aláírásukkal valóban felelősséget vállaljanak az európai adófizetők pénzének elköltéséért. Őszintén szólva számomra a bizottság hozzáállása még nem elég széles körű. A májusban közétett nyilatkozatot, közleményt figyelmesen elolvastam, és ebben a dokumentumban az áll, hogy az ellenőrzés költségeit hogyan lehet összevetni azokkal a pénzekkel, amelyeket esetleg hibásan költenek el, hogyan lehet ezeket ezekkel a megnövelt ellenőrzésekkel felfedni. De hova vezet ez bennünket el? Azt hiszem, hogy ez a, az elfogadható hibakockázat politikai megközelítéséhez nem vezet el bennünket, részben azért, mert nem egy elfogadható hibakockázatról beszélnek, hanem egy, egy elfogadható hiba arányról. Ez részben így értelmezhető. Az eszmecsere folyamán és az eddigi dokumentumokban a az ellenőrzés költséghatékonyságának kérdés egy nagyon fontos pont szemben azzal, hogy mi történik a jogtalanul kifizetett pénzekkel. De ez nem lehet az egyetlen kérdés az imént említett okokból, de egészen egyszerű okokból is, hiszen néha megéri eltúlozni a dolgokat, hogy felismerjük, hogy hol vannak a problémás pontok. El tudom képzelni, hogy az ellenőrzés költségei egy, a, az ellenőrök tekintetében igencsak megnövekednek, hogyha 100%-kal növekednek az ellenőrökre fordított költségek, akkor ez nagymértékben megnöveli az ellenőrzési költségeket, és ez az, e- azonban nem jelentheti azt, hogy a, az elfogadható hibakockázat is ezzel együtt növekszik. Nyilvánvalóan azonban az itele kolléga által áhított állapotot sem tudjuk elé, elérni, vagy megvalósítani, a 0%-os hibakockázat egyszerűen elképzelhetetlen, hiszen az emberek egyszerűen hibákat követnek el. De hogyha egy elfogadható hibakockázatról van szó, akkor véleményem szerint leginkább a legnagyobb költségekkel járó hibákat kellene elkerülni véleményem szerint, nem pedig azokat, amelyeket a leginkább elkövetnek, vagy a leggyakrabban elkövetnek. Ez esetleg olyan hiba is lehet, amely magából a rendszerből fakad. Véleményem szerint egy elfogadható hibakockázat koncepciójának sokkal többet magában kell foglalnia, mint az ellenőrzés költségeit. Mondanék egy másik példát is. A számvevőszék felhívta a figyelmünket arra, hogy a közbeszerzések esetében mennyi hibát követnek el. Mindenki, aki foglalkozott már közbeszerzésekkel, tudhatja azt, hogy hatalmas mennyiségű jogszabály szabályozza ezt a területet, amelyek célja a manipulációk ellehetetlenítése, és ez helyén való így. Ha azonban például Észak-Rajna Westfália példáját vesszük, és valaki véletlenül túl gyorsan, túl korán kinyitja az egyik ajánlatot tevő cég borítékát, akkor hibát követ el, de azt hiszem, hogy ez egy tolerálható, elfogadható hiba, hiszen ezáltal nem, nem keletkezik túl nagy kár, kivétel természetesen az, hogyha ezt csalás céljával tette. A kérdés, ami felvetődik, hogy milyen hibák kerülhetők el az egyszerűsítéssel, a szabályok egyszerűsítésével? Milyen költségek költségekkel jár ez, illetve mennyiben változtatja ez meg a költségeket. Azt hiszem a bizottságnak erre jobban oda kellene figyelni, Köszönöm. Köszönöm, Cseszkova kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Én újdonc, újonc vagyok ebben a, parlament, a parlamentben, tavaly választottak meg képviselővel. Korábban Prágba, Prágában voltam helyi politikus több éven keresztül. Mint, és el kell mondanom, hogy számomra ezek, amiket itt hallunk, új dolgok, és néhány megjegyzésem lenne. Szerintem az elfogadható hiba kockázat egy olyan fogalom, amelyet nem tudok elfogadni. El nem tudom képzelni, hogy a helyi politikai életben, ahol én például egy pénzügyi bizottságnak az elnöke lehetnék, nem tudná, meg tudnám ezt magyarázni az ellenzéknek. Nos, jó, hát nem helyi politikai körökben vagyunk itt, hanem az Európai Parlamentben, és ezért próbálom eh, ilyen szempontból megérteni a pénzügyi ellenőrzést. Amikor az elfogadható hibakockázatnak a kritériumairól van szó, vagy pedig ennek a hivatalos meghatározásáról, akkor eléggé szkeptikus vagyok. Egyrészt nem, nincsenek gondjaim azzal, hogy a számvavészék ezt a rendszert használja, ugyanakkor nem vagyok biztos abban, hogy amikor azt mondjuk, hogy bizonyos szakpolitikákban és politikákban ez az elfogadható hibakockázat elfogadható, pedig mi ugye nem támogatjuk azokat, akik megszegik a szabályokat. Nos, mindezek ellenére szeretném megköszönni az előadónak a munkáját, és nagyra értékelem ezt a vitát is. Nagyon érdekelt ez a kérdés, mióta képviselővé váltam, és meg kell mondanom, hogy elég sok meglepetéssel is szolgált ez nekem. Ugyanakkor szeretném mindenkinek megköszönni a munkát. Eh, és különösen azt, hogy a, felhívják a tagállamok figyelmét erre a kérdésre, ezt tudom támogatni. Saldemó kolléga. Tak for ordet, herr formand. Også eh, tak for de mange bidrag. Köszönöm szépen a szót, eh, elnök úr. Szeretném megköszönni a számvevőszéknek és a bizottságnak is az előadását. Ez az eszmecsere nagyon fontos ugyanis nehéz erre a kérdésre megtalálni a választ bizonyosok arra mutatnak rá, hogy a tagállamoknak a lépései nem elegendőek. De hát azért vegyük figyelembe, hogy vannak olyan tagállamok, ahol a problémák súlyosabbak, mint máshol. De minden esetre nekünk a célkitűzésben meg kell egyeznünk, hiszen a célkitűzésnek annak kell lenni, hogy a hiba százalékot csökkentsük méghozzá minimálisra. Tehát nyilvánvalóan nullára nem lehet csökkenteni, de hát meg kell egyeznünk abban, hogy milyen szintre szeretnénk csökkenteni. Ez az eszmecsere azért nehéz, mert nem tudjuk ezt a szintet meghatározni. Olyan kis országban, mint Dániában talán úgy látják, hogy mi elég sok hibát elfogadunk és azok, akik ugyanennyi hibát kivetnek el, de ugyanakkor ezeket nem fedik fel, nem fedézik fel, akkor tovább folytathatják így ezeknek a hibáknak az elkövetését. Tehát az a fontos, hogy az üzenet világos legyen azt illeten, hogy mi az a minimális hiba százalék, amit elfogadunk. De az a fontos, hogy a projektek eredményeit tekintsük. Ezt is tanulmányozni kell. És lehet, hogy akkor egy kiegyensúlyozottabb megoldást találunk. A jelentéstevőnek azt a kérdést teszem föl, hogy ez az alternatív megoldás, tehát hogy különböző területeket és a különböző tagállamokat megvizsgáljuk. Hiszen a kérdés az, hogy megoldást tudunk-e találni. Tehát nem újjal mutogatni valaki melyik tagállamra, hanem olyan megoldást találni, amely segít a hiba százalék csökkentését. Olbrich kolléga. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, <clears throat> myślę, że jest to e, bardzo interesujące. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes pillanathoz érkeztünk el, ugyanis világosan meg kell határoznunk azokat a fogalmakat, amelyeket használunk. A dokumentumban világos megkülönböztetés van az elfogadható hibakockázat és az elfogadható a hiba szint között. Ez az első megjegyzésem. Még azt is szeretném hozzátenni, hogy a kohéziós politikában szükséges a kedvezményezeteket motiválni arra, hogy innovatív tevékenységeket folytassanak. Tehát olyan tevékenységet, amely szinte kísérletezéssel kapcsolatos. Hogyha azt akarjuk, hogy valóban ezt tegyék, akkor nyilvánvalóan a hiba szintnek magasabbnak kell lennie. Hogyha a kohéziós politikát azt akarjuk, hogy innovatív projekteket folytassanak, akkor ezt figyelembe kell venni. Nos, tehát akkor miről is van szó itt most? Az elfogadható hibakockázat és az elfogadható kockázat szint között mi is a kapcsolat? Mit is akarunk? Hogy ezt a két fogalmat a projektek végrehajtásánál használják? Akarjuk a tagállamokkal megismertetni ezt a két fogalmat? azért, hogy megfelelő módon hajtsák végre a projekteket? Vagy pedig ez csak egy tájékoztatás az utólagos projekt értékelés szempontjából? Tehát, hogy azt megállapíthassuk, hogy megfelelően végezték el ezt a projektet, vagy nem. és akkor utólag mondhatjuk azt, hogy a kockázatnak a szintje túl magas volt. Ebből következik a kérdésem. Szüksége van-e ezekre a kategóriákra, hogy előzetesen a projektek felkészítésében ez szerepeljen, vagy pedig az utólagos ellenőrzés, projekt ellenőrzés szempontjából, értékelés szempontjából van-e szükség rájuk. Van egy harmadik fogalmos, fogalom is, és pedig az ellenőrzéseknek a költsége. Ez azt jelenti, hogy ha többet akarunk ellenőrizni azért, hogy kevesebb legyen a hiba, akkor azt jelenti, hogy az, az ellenőrzésnek a költségei magasabbak lesznek. Nos, mi is akkor a mi szerepünk? Tehát a kettő között hol van az egyensúlyi pont? A kérdés az, hogy végtelenségig akarjuk-e a költségeket ellenőrizni, hogy jobbak legyenek az eredményeik, vagy pedig van egy elfogadható egyensúlyi pont számunkra. Hogyha azt akarjuk, hogy innovatív, bátor kezdeményezések legyenek, akkor egyet kell értenünk abban, hogy bizonyos fajta e, hibakockázat jelen lesz. Tehát szükség van arra, hogy meghatározzuk ezt a bizonyos elfogadható hibakockázatot. Ehhez van szükség erre a fogalomra? vagy pedig azért van szükség az elfogadható hibakockázat fogalmára, hogy megmondjuk a tagállamoknak, hogy milyen fajta kockázat szintet fogadunk el. Ugyanis előre nem mondhatjuk azt, hogy mi is lesz az elfogadható hibakockázat. Tehát a kérdésem akkor az, tehát, hogy végtelenségig akarjuk-e az ellenőrzés költségeit emelni, és érdemes -e ezt? Köszönöm szépen, elnök úr. Mint ahogy több kolléga is említette a mai eszmecserében, talán kínos az állampolgárok elé állni, és azt mondani, hogy elfogadunk hibákat. Tehát a helyzet nagyon bizonytalan. Mi kollektíve eh, felelősség vagyunk, eh, felelősek vagyunk egyrészt a bizottság eh, irányában, a számvevőszék irányában, de azt hiszem, hogy azért jó irányban indultunk el. Ugyanakkor van egy vida, veszély, ez pedig, hogy összekeverjük az elfogadható hibakockázatot és az elfogadhatósági szintet. Ugyanis az elfogadható hibakockázat az az irányításban van. Az elfogadhatási küszöb pedig az auditálással kapcsolatos, tehát a számvevőszégnek a véleményével kapcsolatos. Ugye, vagy adunk mentesítést, vagy nem. Az első veszély tehát az, és ezt amikor a dokumentumokat olvassuk, akkor is látjuk, tehát hogy szükség van arra, hogy a különbséget megtegyük ehhez, e között a két fogalom között. Aztán beszélünk az ellenőrzések költségeiről is. És azt mondjuk, hogy mivel ez magas költségű, ezért figyelni kell a hibákra. Én szeretnék egy másik javaslattal előállni, tehát egy másik paramétert bevezetni, ez pedig a mi szervezetünknek a költségei. Ugyanis az ellenőrzések költségek e, magas. De miért is magas? Azért, mert a mi rendszerünk nagyon összetett, bonyolult azt mondjuk, hogy azért követünk el hibákat, mert a jogszabályok nagyon bonyolultak. De nem csak a jogszabályok bonyolultak, hanem az egész szervezet az Európai Unió és a tagállamok között. Mindig meglep engem, hogy hogy tudunk belső ellenérzést végezni a külső struktúrákkal kapcsolatban a szuverén államokkal kapcsolatban. Tehát ki mérheti azt, hogy függetlenek -e a nemzeti számvevőszékek, ellenőrző szervezetek? Én a francia számvevőszéknek feltettem a kérdést, hogy ki határozza meg az önök fizetését, ki nevezi ki el ön, önöket. A miniszterek? Akkor hogy lehetnek önök függetlenek? Tehát a mi szervezetünk, az egy, Európai Unió és a tagállamok szervezete megérdemelni azt, hogy számokba kifejezzük azt, hogy mennyibe kerül a, a szervezet. A megosztott irányításban több probléma is van, miért van a tagállamokkal probléma? Nyilván azért, mert nagyon összetett a rendszer, nagyon bonyolult a közigazgatás, amely ezzel foglalkozik. Tehát e, az pénzügyi adminisztrációról kell elgondolkozni az, az Európai Uniónak. Ugyanis eljött az a pillanat, amikor a következő pénzügyi tervekkel kapcsolatban meg kell határozni, hogy mennyibe kerül az európai adminisztráció, és mennyibe kerül a jelenlegi szervezet az összes hibájával együtt. Nyilvánvalóan a jogalkotás összetett, de a szervezeti, szerke, szerkezet is ö, ö, ö, összetett. Amikor azt mondják a tagállamok, hogy I want my money back, tehát hogy majd én fogok az én pénzeszközeimmel gazdálkodni, akkor a felmerül a kérdés, hogy nem lehetne európáivá tenni a, a pénzösszegeket a megosztott e, irányítás helyett. Mi magunknak kellene irányítanunk ezeket az összegeket. És akkor az ellenőrzések az európai szinten talán kevésbé kerülnének. Ugyanis a centralizált irányítás, kezelés úgy tűnik, hogy kevésbé kockázatos, kevesbe kerül, és kevesebb hibát produkálna. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ne csak az összetettség, a jogalkotás összetettségét emlegessük itt, hanem az egész szervezetnek az összetettségét. la parola al relatore. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon hálás vagyok Odi kollégának azért, hogy tisztázta a fogalmakat, ami a nemzeti, nemzetállamokat kérdését illeti, illetve a bizottság felelősségét nem olyan egyszerű megállapítani, hogy mi is itt a helyzet. Utalnék itt a szembevőszék jelentésére az oktatás szakpolitikájával kapcsolatosan a számvevőszék azt állapította meg, hogy az esetek 42%-ában hiba merült fel, ez pedig egy olyan program, amelyet a bizottság közvetlenül kifizet a kedvezményezetteknek, és a 42% igen magas arány, és ha megnézzük, hogy milyen hibákról volt szó, formális hibák voltak ezek, vagy súlyosabb hibákról van, volt szó, az esetek, a hibák 50%-ában arról volt szó, hogy a programokat nem is lehetett volna támogatni. Tehát nem feleltek meg a kritériumoknak, és itt nagyon fontos megnéznünk, megvizsgálnunk, hogy a bizottság valóban alkalmas -e arra, hogy megítélje ezeket a pénzeket. Egy másik kérdés, illetve kérdéskör az, hogy az olyan területeken, mint a kohézió, ott közösen kezelik a pénzeket. Más oldalról a mezőgazdaság is egy közösen kezelt terület, és mégis kiválóak az eredmények. A bizottság nagyon drága, de nagyon jól működő ellenőrző mechanizmusokat működtet ezen a területen, amelyek költségesek ugyan, de eredményesek éveken keresztül nagyon lelkesek voltunk az Ajax rendszerrel kapcsolatosan, lenyűgözött bennünket, hogy mennyire jól működik. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a biztos úrnak, és gratulálnék is az activity reportsokhoz, ezekhez a jelentésekhez. Ha megnézzük ezeket, akkor láthatjuk, hogy a főigazgatók világosan kimondják, hogy hol követtek el hibákat, és itt megnevezik azokat a tagállamokat is, ahol problémák merültek fel. Minden tiszteletem az önöké, és gratulálok önöknek. Ez jól bizonyítja azt, hogy önök éveken keresztül évről évre javították a rendszerüket, és nagyon örülök annak is, és említette a számokat is, hogy, a, hogy élnek a felfüggesztés lehetőségével, említette a számadatokat ezzel kapcsolatosan. 1,7 millió eurónyi támogatást függesztettek fel, 2009-ben 15-ször döntöttek úgy, hogy felfüggesztik a támogatásokat. Úgy tűnik, hogy 2010-ben szinte megduplázódik ez a szám, ahogy ön is mondta, ezek kiváló eredmények, nagyon örülök, hogy ez jól működik. A belső kontroll ellenőrzés tekintetében, ami a kutatás és oktatás területét illeti, mégis jobb munkára van szükség. Biztos úr, ön meg is nevezte ezt számszerűen, Láthatjuk, hogy ez túl drága. Odi kolléga némileg szintén támogatta az önvéleményét, ami a közlekedést és a kutatást illeti. Ön 90-től 150 millió euróra becsült azt az összeget, amely egy megnövelt ellenőrzéssel járna, és amely ahhoz vezethet, vezetne, vagy vezethetne, hogy 2% alá essen a hiba arány. Ezt tudomásul veszem, ezzel szemben azonban el kell mondanunk azt is, hogy a számvevőszék arra megállapításra jutott, hogy azok a pénzek, amelyeket vissza kellene, hogy kapjanak egyedül a kohézió területén, azok 2,4 milliárd eurót tesznek ki. Ha elvégezzük a számadásokat, akkor láthatjuk, hogy ez egy jóval nagyobb összeg, és ennek csak 20%-át fizették vissza. Ez azt jelenti, 2,3 milliárd az az összeg, amelyet jogtalanul kifizettek, és még nem fizettek vissza. Jobban örülnék annak, hogyha többet fektetnénk be a jobb, jobban működő ellenőrzési mechanizmusokba, és ezeket a hatalmas összegeket visszakapnánk, amelyeket jogtalanul fizettünk ki. Nagyon jó lenne látni, hogy az egész ellenőrzési mechanizmus tekintetében mik a számadatok, hiszen az ön által említett összegeket csak a az energiaügy, kutatás és közlekedés területére vonatkoznak. Nagyon örülnék az becsléseknek, amelyek kimutatnák, hogy a, például az mezőgazdaság területén alkalmazott igen szigorú ellenőrzési mechanizmusok alkalmazása más területeken milyen számadatokat eredményezne. Am, ezzel visszatérnék még egyszer Spanyolország példájára. Nem szeretném megsérteni Ayala Sender kolléga nőt, Szeretnék egyszerűen csak utalni arra hatalmas különbségre, amely itt tátong, ezt egy főre lebontva is kiszámíthatjuk, hogy ez milyen számok, számadatokat jelent. Nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogyha valamilyen különbséget látunk. Nem arról van szó, hogy valakit megsértsünk, egyszerűen arról van szó, hogy javulást érjünk el a rendszerben. Az egyfőre jutó adatok tekintetében természetesen Görögország produkálta a legrosszabb eredményeket, de még Görögország is többet fizet vissza a jogtalan kifizetések esetén. Összességében azonban 2,5 milliárd euróval Spanyolországban mégis a legrosszabb a helyzet. Nagyon örültem annak, hogy Olbricht úr utalt az innovatív koncepciókra. Ezek az innovatív koncepciók nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, és itt meg kell dicsérnem a bizottságot, hiszen az ön kollégái, Hán és Andor úr meg bemutatták azt, hogy hogyan lehetne a kohézió területén jobban együttműködni. Ön is innovatív eszközről beszél, itt bónuszokról van szó, nem előre támogatnak, hanem hogyha valaki a foglalkoztatási politikában, a regionális politikában javulást ért el, akkor bónusz kifizetéseket lehet alkalmazni. Szerintem ez egy remek megközelítés. A kutatás politikában támogatni fogjuk a kutatási politika teljes átalakítására irányulóan ezt az elképzelést, hiszen a kutatást nem lehet előre finanszírozni. Az innovációs kutatás területén egyfajta jutalommal, bónusszal kell jutalmazni azt, ami jól működik a piacon. Ebben az esetben a visszaélések lehetősége csökkenthető, csökken a hibakockázat és a, a jogszabályok megsértésének lehetősége is. Ez egy olyan rendszer lenne, amelyről beszélnünk kellene, Semet a biztos úr. Zárnám a mondandómat egy olyan megjegyzéssel, amely Sáldemóze kolléga hozzászólására utal. Ügyelnünk kell arra, hogy az ön által bemutatott koncepció, tehát az elfogadható hibakockázat koncepcióját a nyilvánosság ne egyfajta ö, fátyolként érzékelje, hogy a nyilvánosság ne gondolja azt, hogy mi azt szeretnénk érzékeltetni, hogy nem is olyan nagy baj, ha hibákat követnek el létezik egyfajta visszafogottság ezzel az elképzeléssel, ezzel a fogalommal kapcsolatosan, és még a számbevőszék is, amely 2004-ben bevezette ezt a fogalmat, küzd azzal, hogyan is definiálja pontosan az elfogadható hibakockázatot. Ezért azt hiszem érdemes lenne óvatosan eljárni ebben a kérdésben. Itt a parlamentben nem olyan nagy az elfogadottság ennek a fogalomnak, ezt láthatta is az eszmecsere folyamán. Ezért nagyon óvatosnak kell lennünk azzal is, hogy kifelé, az adófizetők felé milyen információkat közvetítünk, illetve hogy mit sugalunk az adófizetőknek. Nagyon fontos lenne ezért, illetve fontosabb lenne jobb ellenőrző mechanizmusokat kidolgozni, ahelyett, hogy ilyen matematikai rendszerekkel dobálózzunk, amelyeket egyfajta öm, elfedési taktikaként értelmez a közvélemény. Köszönöm. Köszönöm. Várom, hogy még van-e a számvevőszék képviselője részéről megjegyzés. Igen, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Néhány felvetésre reagálnék, amelyet itt a vitában hallottam. Először is az egyszerűsítésről. Hallottuk, hogy az egyszerűsítés oda is vezethet, hogy mondjuk kockázat, a kockázatokat jobban toleráló és a bizalomra nagyobb a hangsúlyt helyező rendszerek születnének. A bürokráciát kellene csökkenteni, tehát egy kicsit karcsúsított rendszer lenne, kevesebb formális szabályjal, és így érnénk el a célkitűzéseket. Ódi úr nagyon helyesen mondta, hogy a programokat át lehet tervezni. Hogyha egyszerűsítünk, a bürokráciát csökkentjük, és látszik, hogy még így is bonyolultan járunk el, akkor azt hiszem radikálisan át kell terveznünk az adott program esetében az irányítási módot. És időnként még van egy harmadik lehetőségünk is, egész egyszerűen felfüggesztjük az adott tevékenységet, ha már semmi más nem segít. És hogyha már minden utat végigjártunk, és még mindig ugyanabban a helyzetben vagyunk, hogy a kockázat szintje túlságosan magas, akkor kellene azt hiszem az elfogadható a hibakockázatról beszélnünk. És amikor eljutunk ideig, az elfogadható hibakockázatról szólva, van egyfajta hírnevet érintő kockázat, erről is volt már szó, és ez irányítási kockázat is. Mi az irányítási kockázat? Hogyha például a kohéziós politikát vesszük példának nem mindenki hibázik, általában a legtöbb hibát a kedvezményezettek egyharmada generálja, úgymond. Tehát, hogyha egy magasabb célt tűzünk magunk elé, mint a szemvevőszék lényegességi szintje, akkor azok, akik nem követnek el hibákat, esetleg alábbadják az ellenőrzési szintet, úgymond, és akik pedig több hibát követnek el, nem tudják majd elérni ezt az elvárt szintet, tehát a végén még nagyobb irányítási problémával fogunk küzdködni, mint az elején. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most visszaadom szemét a biztos úrnak a szót. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Egyetértek teljes mértékben azzal, hogy ez nem egy könnyű fogalom, ez az elfogadható hibakockázat, ezt alaposan meg kell vitatni, és a szolgálataink készen állnak arra, hogy részletes információt adjanak önöknek a, erről a fogalomról, illetve a javaslatainkkal kapcsolatban. Az Odi úr által elmondottakra reagálnék. Leginkább szerintem ő nagyon helyesen rámutatott arra, hogy mit is jelent pontosan ez a fogalom. Ez egy irányítási fogalom, ez az elfogadható hiba kockázat. Tehát bármilyen irányítási fogalom esetében kellenek bizonyos szintek, bizonyos benchmarkok, amelyekhez igazodunk, ezekhez igazítjuk a rendszereket. És az Európai Bizottság ezt, pontosan ezt javasolja. Természetesen nem az Európai Bizottságé lesz majd a döntés, hanem azok, akik a költségvetésről döntenek, azok döntenek ebben a kérdésben is. Ők fogják eldönteni, hogy mi az a kockázati szint, ami elfogadható. Tehát nagyon fontos, hogy megkülönböztessük az elfogadható hibakockázatot, és a hibák elfogadható szintjét, ami egy teljesen más fogalom. Az elfogadható hibakockázat fogalmán belül természetesen, ha bármilyen feltárt hibát ki kell igazítani, és a szükséges összegeket vissza kell téríteni. Tehát azt hiszem nagyon fontos mindenkinek az, hogy pontosan értsük, hogy hogyan is működnek ezek a rendszerek. Én az egyszerűsítés támogatója vagyok, abszolút mértékben. De persze mindannyian tudjuk, hogy az egyszerűsítés, ahhoz, hogy az egyszerűsítést be tudjuk vezetni, időre van szükség én és biztos kollégáim is elkötelezettek vagyunk emellett, tehát megpróbáljuk a lehető legtöbb egyszerűsítési javaslatot benyújtani. Tehát a következő a program a következő generációjára vonatkozóan az összes lehetséges egyszerűsítést megtesszük, a javaslatot megtesszük 2014-től kezdődően, de a mentesítési eljárások majd 2016, 17, 18-ban következnek be ezekre vonatkozóan. A problémával viszont most nézzünk szembe. Tehát ez még csak a, ez egy részleges válasz, ugye a mentesítési hatóságnak ad objektív kritériumokat, amelyeket felhasználva az Európai Bizottság ellenőrzési rendszerei értékelhetőek, vagy értékelhetőek lehetnek. Gája úr is elmondta, hogy fontos a tanácsot is bevonni ebbe a vitába, és nyilvánvaló ez az én megközelítésem is, és ez a mi szándékunk, hogy ezt a témát a tanácssal is alaposan megbeszéljük, sőt, akár a trialógus keretein belül a három intézmény vitassa ezt meg. Hiszen itt nem csak a parlamentről van szó, hanem a tanácsnak is szava van ebben. És ez mindjárt el is vezet a nemzeti irányítási nyilatkozatokhoz. Az előadó úr ugye ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ezt a parlament nagyon komolyan veszi, és itt két megjegyzésem lenne. Ugye vannak már erre vonatkozóan példák, a nemzeti irányítási nyilatkozatokra vonatkozóan el kell, hogy mondjam, hogy csak egy ilyen nyilatkozatot ír alá a miniszter, és vizsgál az adott ország számvevőszéke. Tehát a négyből csak egy. És annak ellenére, hogy ezt a nyilatkozatot a miniszter, a felelős miniszter írja alá, mégis az adott országban a hiba szint bizonyos területeken magasabb, mint a számvevőszék által használt lényegességi küszöb. Tehát ezzel csak azt akartam jelezni, hogy a nemzeti irányítási nyilatkozatok nem fogják megoldani az összes problémát egyfelől. Másfelől arra is nagyon helyesen felhívta Ayala asszony a figyelmet, hogy vannak olyan tagállamok, ahol szövetségi rendszer működik, és az előadó úr is említette ezt, az ön országa ugye pont egy ilyen szövetségi állam. Természetesen értem, hogy nagyon nehéz itt azt elképzelni, hogy a szövetségi miniszter írja alá ezeket az irányítási nyilatkozatokat. Nem tudom, hogy ez hogyan működne a gyakorlatban, nem tudom ennek a jogi keretei pontosan mik, de azt hiszem, hogy elég bonyolult Tehát amit mi javasoltunk a felülvizsgálatban, az, hogy a tagállamokat a tagállamoktól azt kérjük, hogy az irányítási nyilatkozatokat a megfelelő irányítási szint írja alá, tehát a legmagasabb szint, amely a pénzek elköltésért felelős, írja alá ezeket a nyilatkozatokat, és így adjon biztosítékot arra vonatkozóan, hogy az általuk kezelt alapokat a megfelelő pénzügyi irányítási alapelvek figyelembevételével használták fel. Úgy tűnik egyébként, hogy ez működik. Előadó úr is gratulált eh, nekünk az éves tevékenységi jelentésünkhöz, ami szintén az ilyen irányítási nyilatkozatokon alapul. Tehát mi azt javasoljuk, hogy használjuk ugyanezt a rendszert más területeken is, tehát a kiadások felhasználásának más területein is. Egyébként a mezőgazdaság terén már működik ez a rendszer, és fel szeretnénk használni a tapasztalatokat más területeken is. Véleményünk szerint ez meghozza majd a maga jó eredményeit. Beszélt még a konkrétumokról, említette az általán felsorolt adatokat. Beszéltem ugye a költségek további, az ellenőrzések további költségeiről, és arról, hogy mit tapasztaltunk, tehát hogyha a 3%-os hiba arányot csökkenteni szeretnénk 2%-ra például a kutatás terén, akkor ez bizony többe kerülne. Körülbelül 90-től 150 millió euróig. Ekkora összegbe kerülne az, hogy 3%-ról 2-re csökkentsük ezt. Mondjuk, ha 1 pontot veszünk, akkor 72 millió euró lenne. Tehát lehet látni, hogy több pénzt költenénk az ellenőrzésre, ez azt jelenti, hogy a kedvezményezettekre is nagyobb teher hárul. Persze vannak úgymond puha technikái annak, hogy hogyan javítjuk az ellenőrzési technikákat. Ódi úr említette ezt, ugye a szervezeti működés javítása, képzés biztosítása, és így tovább. De valószínűleg a legfontosabb lépés az az lenne, hogy a kedvezményezettek szintjén növeljük az ellenőrzések számát, és ezt egyébként a számvevőszék is említette a jelentésében. Ez tehát további terheket jelentene, lelassítaná az egész végrehajtási folyamatot, a programok végrehajtását, és egyéb negatív következményei is lennének. Tehát meg kell találnunk a helyes egyensúlyt az ellenőrzések szintjé, szintje esetében az ellenőrzések szintje és a pénzösszegek hatékony felhasználása között. Még egy fontos felvetés. Ez is nagyon lényeges, az egyik hozzászóló kolléga említette azt, hogy a tagállamok eltérnek egymástól már, ami a programok végrehajtását illeti. Szerettem volna arra felhívni a figyelmet, hogyha megállapodunk az elfogadható hiba kockázat fogalmában, és ennek a szintjében mondjuk, akkor ez nem csak az Európai Bizottságra vonatkozna, hanem valamennyi tagállamra is. Hiszen a tagállamok a megosztott kezelésben felhasználják az Európai Uniós pénzalapokat. És egyelőre igen magas az a, a hibák szintje, amit a tagállamok elkövetnek, tehát egy ilyen közösen megállapodott norma betartása csökkenteni a hiba szintet a tagállamokban és valószínűleg arra is lehetőséget adna, hogy konkrétan megnevezzük azokat a tagállamokat, amelyek ezeket a követelményeket nem teljesítik. Sajnos most nincsenek objektív kritériumaink, amelyek alapján elmondhatnánk, hogy mely tagállamok kezelik jobban a pénzalapokat, és melyek rosszabbul. Tehát egy ilyen úgynevezett benchmark, egy ilyen norma lehetővé tenni ezt is. Azt hiszem, a felvetések legnagyobb részét érintettem. És egyetértek Gája úrral abban is, hogy esetleg kibővíthetnénk ezt a fogalmat. Persze semmi sem tökéletes, ha úgy látjuk, hogy még lehet rajta javítani, akkor ezzel egyetértünk, ezt elfogadjuk és természetesen örömmel beszél, vitatjuk ezt meg a tanácssal, hogy lássuk, hogy melyek a tanács nézetei. Tehát várom ennek a vitának a folytatását, és számítunk a tanács részvételére és az összes többi érdekelt részvételére is. Köszönöm. Köszönöm. Jan asszony kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérésem lenne önhöz. Szeretném, hogy kérje meg a bizottságot arra, hogy küldje el az összes információt a nyilatkozat aláírásával kapcsolatos problémákra. Évek óra beszéltünk erről Terry Winnel is, és a többi. Ez úgy tűnik, mint a Holy Grail, tehát ez folytatódik továbbra is, nem tudjuk ezeket a súlyos problémákat megoldani. Tehát kérem szépen, hogy a bizottságnak küldje el ezeket, hiszen a valóságban továbbra sem tudjuk megoldani a problémákat. Igen, tehát Jella kéréséhez egy valamit tennék hozzá, mondja az elnök úr amit az előadó is elmondott, és Odi kolléga is kiemelt. Szerintem egy nagyon komoly problémáról van szó, tehát az, hogy be tudjuk azonosítani, hogy hol vannak érdekütközések, és előfordul, hogy azok az emberek, akik felhasználják az összegeket, akik a kedvezményezettek és az ellenőrzők között kapcsolatok vannak, ez egy nagyon konkrét elmélet, bizonyos esetekben gyakorlati példák vannak erre fényderült, az én hazámban is, Olaszországban is, ez nem túlzottan pozitív jelenség. A másik, ami szintén gyakran megtörténik, ez pedig a következő, tehát hogyha valaki megpróbálja szabály, megpróbál szabálytalan módon szerteni a pénzalapokra, illetve csalást követel, meg tudja ezt tenni olyan módon, hogy minden törvényes, tehát formálisan ez teljesen szabályosnak látszik, minden rendben van. És ez azt jelenti, hogy az ellenőrzéseknek rendkívül hatékonynak kell lenni, és persze nagyon sok ellenőrzést is végre kell hajtani. Volt egyszer egy olyan társaság, amely 4 millió eurós finanszírozást kapott Olaszországban, tehát európai pénzekből, azért, hogy DVD-ket és CD-ket állítson elő. Hivatalosan minden rendben volt, viszont a gyakorlatban ez a cég minden, mindent tett, de nem CD-ket és DVD-ket állított elő. Tehát a kérdés az is, hogy költségesek az ellenőrzések, de nagyon fontosak is, de hogyan tudjuk elérni, természetesen az Európai Bizottsággal együttműködés vagy több ilyen ellenőrzés legyen, hát én most például az európai Szemvevőszékre is támaszkodom, illetve a nemzeti Szemvevőszékekre, tehát ővelük együttműködve lehetne javítani a helyzeten. A nemzeti szinten működő szervezeteket kellene bevonni az illegalitás elleni küzdelembe, tehát a jövőben akár még az OLAF is kivehetné jobban a részét a munkából, jobban, mint a múltban. Én most mindenkinek megköszönöm a munkát, különösképpen az előadónak, és ha nincsen más megjegyzés vagy kérdés, akkor rögtön rá is térhetünk a napirendünk négyes pontjára, ami egy tanulmányról szól a nem kormányzati szervezetek uniós költségvetésből történő finanszírozásáról szóló tanulmány. Az előadó Fjellner úr most nincs itt, őt helyettesíti Itala kolléga. Parancsoljon! Kiitos puheenjohtaja todella kollega Fjellner Köszönöm szépen a szót. Fjellner kolléga sajnos munkafeladatai miatt máshol van, ezért én helyett ettem. Kiváló munkát végzett, és több következtetésre is jutott. Én pedig megpróbálom ezeket áttekinteni. Ez a téma nagyon érdekes, ugyanis Fontos, hogy eszmecsérét folytassunk ezekről a kérdésekről. Először is e, eh, 3000 civil, 4 eh, millió eh, eurót kapottak ezek a civil szervezetek, amelyeket a bizottság segített, tehát nagyon sok civil szervezet rendült, részesült támogatásban. A bizottság a stratégiáját most publikálta. És tudják, hogy mindegyik főigazgatóság a saját hotels körében meghatározhatja, hogy mi egy civil, tehát nem kormányzati szervezet, és mi nem kormányzati, nem, nem kormányzati szervezet. Tehát saját maguk dönthetnek erről. Tehát nekünk is el kellene dönteni, hogy szerintünk mi egy civil szervezet, tehát nem kormányzati szervezet, de hát a kockázat fennáll, hogy a, a mindig elég szűk lesz a meghatározás. Ugyanakkor ne felejtsük el azt is, hogy a civil szervezeteknek a függetlenségét biztosítani kell. Tehát, hogyha túl szűk, körül a meghatározás, akkor lehet, hogy lehetetlenné tesszünk, tesszük a civil szervezetek munkáját, ugyanis akkor talán úgy tűnik majd, hogy a politikai akarattól függenek, vagy az Európai Bizottságtól függenek. Tehát ezért el kell kerülnünk, hogy előálljon olyan helyzet, hogy a bizottság bizonyos civil szervezeteket finanszíroz, és ő valamit viszonzásként elvár. Tehát ezért a finanszírozásban figyelni kell ezekre. Talán jobb lenne hosszú távú finanszírozáson gondolkodni, mint rövid távon. Ugyanis, ha ez utóbbi fordulna elő, akkor az elég sok problémát okozhatna. Ne feledjük el ugyanakkor azt sem, hogy vannak olyan civil szervezetek, amelyek több más civil szervezetet is magukban foglalnak, tehát tudni kellene, hogy mi történik ezekkel a nagyobb civil szervezetekkel. Ezen kívül a bizottságnak meg kellene vizsgálnia a finanszírozási rendszerének a hatékonyságát is. A civil szervezetektől kaptunk tájékoztatást, és ők úgy látják, hogy ez a rendszer túl bürokratikus. Tehát a finanszírozás eléréséhez tulajdonképpen hosszas, fáradtságos folyamatra van szükség. Ne felejtsük el az átláthatóság kérdését sem. Nyilvánosságra kellene hozni a kedvezményezettek listáját. Tehát tulajdonképpen egy internetes oldalt kellene létrehozni, eh, amelyen szerepelnének ezek a civil szervezetek, amelyeket a bizottság finanszíroz. Én például szeretném ott látni a finn civil szervezeteket, amelyeket a bizottság eh, támogat. Jelenleg ezt lehetetlen megtenni. Hogyha a rendszer átláthatóságát eh, bizony, biztosítani is szeretnénk, akkor erre szükség van. Köszönöm szépen. Grazie al collega. Köszönöm szépen itt a kollégának. És megadom a szakértőnek a szót, parancsoljon. Akik tehát bemutatják a munkát. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Itala úrnak a bevezető szavakat a tanulmányjal kapcsolatban. Nagyon röviden, hogy a témát bevezessem Michael Hammer kollégámmal együtt a One World Trust eh, társaságot képviseljük, és mi végeztük ezt az értékelést eh, júniustól szeptemberig tartott ez az idei évben. Két dolgot vizsgáltunk. Bocsánat, még ezelőtt visszatérnék az előadás tartalmára, tehát a célkitűzésekről fogok beszélni, illetve azokról a módszerekről, amelyeket felhasználtunk az értékelés elvégzéséhez, majd az eredményekre térek rá, végül pedig a következtetéseket és ajánlásokat fogom bemutatni. Tehát mit próbáltunk elérni? Megpróbáltunk két fő kérdést vizsgálni. Az egyik a teljesítmény, tehát az Európai Bizottság és az NGO-k, a civil szervezetek együttműködése mennyire hatékony, mennyire jól szervezett ez az együttműködés és jó eredményeket hoz-e ez az együttműködés, tehát az elvárásoknak megfelel-e már az együttműködési politikákra vonatkozóan. Aztán egy másik kérdés is megvizsgáltunk, ez pedig az átláthatóság. Tehát mennyire átlátható például a civil szervezetek számára a finanszírozási információ, ezek a, ez a tájékoztatás hozzáférhető-e számukra, könnyen elérhető-e. Azt is vizsgáltuk, hogy az érdeképviseletek adatbázisa úgymond mennyire hasznos, ennek a nyilvántartása mennyire hasznos. Nagyon sok érdekeltet megkérdeztünk, megkérdeztünk több Európai Bizottsági Főigazgatóságot, Sepkovics úr kabinetjét is, meginterjú voltuk úgymond a tagállami szervezeteket is, megkérdeztük leginkább Hollandiában és Spanyolországban. Emellett több civil szervezet képviselőivel is beszéltünk. Egy kisebb fajta közvéleménykutatást is végeztünk, kiválasztottunk olyan civil szervezeteket, az oktatás, kultúra, környezetvédelem és az ECO, tehát a humanitárius segítségnyújtás témájában 258 civil szervezet volt érintett, őket kérdeztük meg. 21 tagállamból 120 civil szervezet nagyon jó értékelhető válaszokat bocsátott a rendelkezésünkre, és még részletesebb esettanulmányokat is végeztünk annak érdekében, hogy ezt a kapcsolatot megvizsgáljuk a főigazgatóságok és a civil szervezetek között. Szerettünk volna még tájékoztatást adni arról is, hogy a bizottságon kívül hogy működnek a dolgok, tehát megnéztük például azt, hogy a holland külügyminisztérium hogyan működik együtt a civil szervezetekkel, illetve a nemzetközi fejlődési, fejlesztési együttműködésért felelős spanyol minisztérium hogy működik együtt a civil szervezetekkel. Tehát szerettünk volna jó gyakorlatokat feltárni, ami aztán talán inspirálhatja az Európai Bizottságot arra, hogy módosítsa a munkamódszereit. Tehát Itala úr már mesélte a bevezetőjében, hogy a pénzügyi átláthatóságra figyeltünk, illetve a kedvezményezettek adatbázisát vizsgáltuk meg, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy például a civil szervezetek milyen finanszírozást kapnak, tehát mondjuk mely finn civil szervezetek kapnak finanszírozást, és így tovább. Arra jutottunk, hogy elég nehéz ezt eldönteni, mert a kedvezményezettek adatbázisa nem különbözteti meg az egyes szervezeteket. Rengeteg szervezet jön ki ebből az adatbázisból, úgymond, hogyha a keresés funkciót használjuk, tagállamok szerint és így tovább le lehet őket bontani, de további kutakodást kellene végezni, ha ezt a fajta lebontást szeretnénk. Mi rengeteg adatot kaptunk az Európai Bizottságtól, különböző szolgálatoktól, az Europe től a Környezetvédelmi Főigazgatóságtól, a Humanitárius Segítségnyújtási Hivataltól, az Oktatási Kulturális Főigazgatóságtól, és így tovább, és egy saját adatbázist állítottunk össze. Annak érdekében, hogy itt csak civil szervezetek szerepeljenek és arra jutottunk, hogy 1,4 milliárd eurós összegről van szó 2009-ben, tehát ez az az összeg, amit kaptak a civil szervezetek. Ez egy jelentős növekedés a múlthoz képest. 2000-ben az Európai Bizottság becsült adata 1 milliárd euró volt. És még azt is meg kell jegyeznem, hogy itt csak ugye négy szolgálatot vizsgáltunk amelyek a legnagyobb szeretet hasítják ki úgymond ebből a tortából. Itt a grafikonon lehet látni, hogy természetesen a Europe Aid de a legnagyobb szerepet, ez működik együtt a legtöbb civil szervezettel, utána jön a Humanit, az ECHO, és aztán pedig a környezetvédelmi, illetve az oktatási és kulturális főigazgatóság. Ami a kiutalt összegeket illeti, már ezt is említették, hogy kb. 3000 esetben volt ilyen támogatás. Europe Aid keretében 2000, és a többi pedig, a többi három szintfelelős a maradék 1000 kiutalt támogatásért. Az együttműködés általános kereteiről szólva, tehát az Európai Bizottság és a civil szervezetek között 2000-ben bocsátott ki az Európai Bizottság egy dokumentumot, amely leírja ezt az együttműködést, és az együttműködés célkitűzéseit is meghatározzák. A célkitűzések akkor az voltak, hogy azok voltak, hogy a civil társadalmat erősítsék meg, illetve szélesítsék ki a politikai döntések erről folytatott vitában beleszóló körét, úgymond, és minél több érdekeltet vonjanak be. Nagyon fontos térkitűzés az is, hogy olyan területeken működjenek ezek a civil szervezetek, ahol mondjuk a kormány, illetve a magánszektor nem hatékony. Tehát a civil szervezetek hatékony eszközei lehetnek úgymond a projektek végrehajtásának. Mire jutottunk? Azt tapasztaltuk, hogy utánkövet, az utánkövetés hiányzott. Volt egy 2000-es dokumentum, ami nagyon alapos és átfogó, két hiányosságot is kiemel egyébként. Először is azt, hogy ágazati a megközelítés, és a civil szervezeteket másképpen kezelik az egyes főigazgatóságok. A dokumentumban azt javasolták, hogy a gyengeségeket kezelni kell, ezzel javítani kell, de erre nem találtunk később bizonyítékot. Aztán a civil szervezetek meghatározása is hiányzik, ezt ugye felvetette a bizottság anyaga is. Ott az szerepelt, hogy nagyon nehéz meghatározni a civil szervezet fogalmát azért, mert a civil szervezetek az egyes tagállamokban más és más jogi státusszal, jogi személyiséggel rendelkeznek. viszont az Európai Bizottság szolgálatai hasonlóképpen kezelik őket, tehát általánosságban arra összpontosítanak, hogy non-profit szolgálatok legyenek ezek, non-profit szervezetek legyenek ezek, legyen önkéntes munka, amit elvégeznek, és természetesen legyenek függetlenek a kormányzattól. Tehát ez az a, ezek azok a szempontok, amelyeket a bizottság szolgálatai alkalmaznak, és most átadom a kollégámnak a szót, hogy az együttműködés hatékonyságáról beszéljem. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megadták nekünk a lehetőséget, hogy beszámoljunk a kutatás eredményeiről, nagyon érdekes volt számunkra, amikor elkezdtük a munkánkat, az, hogy a hatékonyság és eredményesség kifejezéseket gyakran alkalmazzák. Mind a kettő nagyon fontos az elszámoltathatóság fogalmára nézve. És amikor a civil szervezeteket vizsgáltuk, és megpróbáltuk az együttműködési tapasztalatokat összegyűjteni, a támogatási szerződésekkel kapcsolatban, illetve az Európai Bizottsággal való együttműködéssel kapcsolatban, akkor megláttuk, hogy mi lehet az a hozadott érték, amelyet a civil szervezetek megteremtenek, úgymond, miben segítik a civil szervezetek az Európai Bizottságot, hogy a célkitűzéseit elérje? Hogyan tudják a munkájukat elvégezni ezek a civil szervezetek? Ezek a szervezetek beszámoltak a tapasztalataikról, és elmondták, hogy leginkább a modalitások fontosak számukra. Tehát miről van itt szó? arról az időszakról, amely alatt az Európai Bizottság támogatja ezeket a szervezeteket, illetve arról, hogy jelenleg a finanszírozás projekt alapú, és így írják alá a támogatási szerződéseket, fölvetődik a program alapú finanszírozás is, amely egy picit hosszabb ideig tart. Nem azt jelenti, hogy a végtelenségig, de így sokkal jobb, legalábbis a civil szervezetek véleménye szerint sokkal jobb lehetőségük van a munkát elvégezni. Így mindenki a sajátjáinak érzi azokat a programokat, amelyeket a saját kedvezményezetjeivel végrehajt. Végül tehát visszajutunk a hatékonyság és eredményesség kérdéséhez, illetve a megfelelő lényegi célhoz. Tehát mit szeretne az Európai Bizottság javítani, mi az a probléma, amin az Európai Bizottság javítani kíván, és ehhez megkéri a civil szervezetek segítségét. és így javítunk az egyes közösségek, az egyes emberek helyzetén. A hosszú távú célkitűzések több civil szervezet szemében nagyobb hangsúlyt is kaphatnának, ezt mondták el nekünk, és hosszabb távú finanszírozási kereteket szívesen látnának erre vonatkozóan. Még egy dolgot felvetettek a civil szervezetek képviselői, ez pedig a szervezi, szervezési kapacitás azt is elmondták, hogy a munkájuk időtartama alatt változnak a feltételek. Előfordul az is, hogy rövid idő van rendelkez, rövid idő a rendelkezésre a program végrehajtására, nincs elegendő rugalmasság, nem tudják elérni azokat a célkitűzéseket, amelyekben az Európai Bizottsággal megállapodtak. Persze ki kell egyensúlyozni mindent. Ezek a szervezetek elismerik azokat a problémákat, amelyekre már korábban is felhívták a figyelmet, illetve ebben az említett dokumentumban is. Tehát hogyan lehet az innovációt ösztönözni, hogyan lehet az elkényelmesedést megelőzni, és a versenyt bevezetni, hogy, az új, hogy a problémákra új megoldást találjunk. Ezek voltak tehát a felvetett kérdések. És most a modalitásokról néhány szó. Itt nem csak a szerződésről van szó, a szerződés kötésről, hanem a pályázat és a kiválasztási mechanizmusról is. Az adott pályáztatási, kiválasztási mechanizmus attól függ, hogy milyen főigazgatóság hagyja végre ezt az eljárást. Persze lehetne harmonizálni, az eljárásokat, hogy könnyebb legyen a civil szervezetek helyzete, könnyebben hozzáférhessenek a rendszerekhez. Beszéltem már arról, hogy nagyon sok civil szervezetet korlátozott rugalmasságot tapasztalt a bizottság részéről. És van még itt egy nagyon fontos téma, ez pedig az, hogy a kedvezményezettek köre nagyon különböző, a jelentéstételi és az ellenőrzési követelmények sajnos nem arányosak az adott támogatás összegével, és túl nagy terheket rónak a kisebb szervezetekre. Végül pedig az utolsó felvetésem egy rövid áttekintés lenne, tehát hogy mennyire hatékony volt a finanszírozás, illetve a jelentéstétel. Itt láthatnak egy táblázatot és itt az látszik, hogy a jelentés tétel fő és az értékelés fő módja micsoda ezen szervezetek esetében. Tulajdonképpen a szervezetek saját magukat értékelik, ami előnyös a civil szervezetek számára, viszont hátrányos lehet, ha arra gondolunk, hogy mondjuk időről időre a benyújtott igények, benyújtott igényeket ellenőrizni tudjuk. Most felhívták arra a figyelmet, hogy az a három esettanulmány, amit elvégeztünk, nagyban segített minket a jó gyakorlatok megtalálásában. Tehát például külső értékelők bevonása nagyon hasznos lehet ilyen esetekben. Ez javítja a jelentéstétel hatékonyságát. És például a külügy, a holland külügyminisztérium példája azt mutatja, hogy még az Európai Uniós tagállamok esetében is több különböző gyakorlat működik, amely túllép az önértékelésen, az önértékelés alapelvén. Szerintem ez nagyon hasznos, és talán érdemes lenne többféle eszközt felhasználni az értékelésben. Mielőtt visszaadom kollégámnak a szót, azzal fejezném be, hogy azt mindenképpen láttuk, hogy a jelenlegi eszközök, tehát a párbeszéd is, amelyet az Európai Bizottság használ, az a kommunikációs mód, amelyet a civil szervezetekkel használnak, hatékony és eléri az eredményeit, ezt azt hiszem a válaszadók is elmondták. Tehát így el tudják érni a közös célokat, és ez a párbeszéd persze segíti az Európai Bizottságot is abban, hogy a politikák kialakítására vonatkozóan sokkal több információt kapjon. Ezeket az információkat a civil szervezetek meg tudják adni. Ez az utolsó megjegyzésem, kollégám már szólt róla. A civil szervezetek olyan szervezetek, amelyeknek a befolyási köre úgymond sokkal nagyobb, tehát nem a kormány vagy kormányközi szinten vannak, hanem sokkal szélesebb a ható körük, több embert érnek el. Persze vannak még területek, ahol javítást lehetne elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jala Sender kolléga. <laughs> We haven't quite finished yet. Um, if you would just... Még nem fejeztük be, elnézést kérek elnök úr, hogyha 5 percet tudna még nekünk adni, akkor le tudnám zárni a bemutatónkat. A második témáról, az átláthatóságról akartam szólni néhány szót. Említettem korábban, hogy Itala úr is hivatkozott erre, az átláthatósági rendszer nem teszi lehetővé azt, hogy be tudjuk azonosítani a civil szervezeteket, nincs ilyen keresési funkció egész egyszerűen, nem tudom azt mondani, hogy igen, vegyek, veszek egy tagállamot, például Finnországot, és akkor megnézem, hogy mi a finanszírozás összege, és kérem a civil szervezetek listáját, amelyek az Európai Bizottsággal együttműködtek. Na hát ez nem lehetséges most. Aztán a finanszírozás típusa szerint sem lehetséges a lekérdezés, az együttműködés formája alapján sem lehet lekérdezni az adatokat, tehát hogy egy civil szervezet milyen típusú finanszírozást kapott, hogyan működik együtt a bizottsággal, tehát azt hiszem a láthatóság elég korlátozott. A finanszírozási adatok nem átláthatók. Persze végül mindig meg lehet találni a szükséges adatokat. Mi mondjuk már szakértők vagyunk ebben a témában, a bizottság hollapjain végül össze lehet bogarászni az adatokat, de talán kívülállók számára sokkal könnyebb lenne, hogyha egyetlen egy helyen kapnák meg az összes adatot. Ez a táblázat is mutatja, az összes szolgálatot, amelyet megvizsgáltunk. Nyilván minden szolgálat kiadja a saját adatait, a saját finanszírozásáról, de csak három esetben találtunk világos különbségtételt a non-profit társaságok esetében. Ami pedig az érteképviseletek nyilvántartását illeti, az is érdekes volt számunkra, hogy hogy használják a civil szervezetek ezt a rendszert. Azt találtuk, hogy igen, nagyon jól használják ezt a rendszert. Körülbelül 39%-ot jelent ez. Szeptember elején volt 3000 szervezet ebben a rendszerben. Lehet látni itt a grafikonon ezeknek a növekedését. A legtöbb civil szervezet, amelyet itt rögzítettek, az Belgiumból származik, de leginkább olyan civil szervezeteket találunk itt, amelyek lobbiznak itt főként Brüsszelben ők regisztrálják magukat ebben a nyilvántartásban. Ahogy már mondtuk az elején, 120 civil szervezettől kaptunk választ, ami egy igen kis szám, közül, nagyon kevesen, mond, nagyon kevesen mondták, hogy igen, mi lobby tevékenységet végzünk, de nem regisztráltuk magunkat. Ha jól emlékszem, akkor 10 civil szervezet volt, amely elmondta, hogy lobby tevékenységet végeznek, de semmilyen átláthatósági kezdeményezésben nem vesznek részt. Végül pedig a végkövetkeztetésekre rátérnék. Szerintünk hasznos lenne a 2000-es kereteket frissíteni. Az Európai Bizottság kiadta ugye a kellett dokumentumot 2000-ben, ezt frissíteni lehetne, egységesíteni kellene a megfogalmazást, kellene egy meghatározás a civil szervezetekre vonatkozóan és azon is érdemes elgondolkodni, hogy hogyan lehetne harmonizálni ennek a finanszírozásnak a működését, pontosan azokat a gyengeségeket kezelve, amelyekre a 2000-es dokumentum felhívta a figyelmet, az egyes szolgálatok különböző megközelítését egységesíteni. Italaura is felhívta a figyelmet, és ezt és ezben kellene tartani a finanszírozási limitekről. Hogyha elfogadjuk azt, hogy az Európai Bizottság a civil szervezetekre számít a munkában, akkor nagyon fontos, hogy ezek teljesen függetlenek legyenek. Találkoztunk olyan kritikákkal, hogy a civil szervezetek túlságosan nagymértékben támaszkodnak az Európai Bizottságra, és akkor aztán kétségbe tudjuk vonni, hogy az ő véleményük független-e egy adott témában. A következő válaszokat kaptuk a civil szervezetektől, vagy nagyon um, korlátozott finanszírozást fogadunk el az Európai Bizottságtól, vagy pedig egyáltalán semmit. Nos, akkor nézzük az ajánlásokat, amelyeket a tanulmány végén megfogalmaztunk azt javasoljuk, hogy szélesebb korban használják fel a programfinanszírozást, a projektfinanszírozásban, ugyanakkor szigorú alkalmazási és ellenőrzési folyamatokat kell folytatni, és ezt mindezt párbeszédben a civil szervezetekkel kell ez pedig a válaszadóknak a követelményei között is szerepelt. A hatékonyságot illetően a szisztematikusabb, tehát a rendszeresebb eh, ellenőrzés nagy hozzáadott eh, értéket hoz, ami azt jelenti, hogy a különböző pályázati végrehajtási és ellenőrzési eh, eljárásokat szigorúbbá kell tenni, és a jelentéstétel és az ellenőrzési feltételeknek a támogatás nagyságával arányosnak kell lennie. Végül pedig a hatékonyság értékelését illetően csökkenteni kell a civil szervezeteknek az önértékelését, önértékelését, és meg kell vizsgálni a bevált gyakorlatokat a különböző tagállamokban. Az átláthatóságot illetően azt javasoljuk, hogy az adatoknak, tehát a támogatási adatoknak a megjelenítését harmonizálni kell. Tehát a támogatottak adatához a szervezetek típusára való bontást is fel kellene használni. Ezen kívül a különböző érdekképviselőknek a nyilvántartását meg kell erősíteni. Van tíz olyan civil szervezet, amely itt még nem szerepel, pedig ők is folytatják a munkát, tehát most van egy közös parlament és bizottsági erőfeszítés ennek érdekében, ez segít majd a minőség ellenőrzésben is, tehát hogyha az adatbázist az ember megnézi, akkor néha egyszerű hibákkal találkozik, Tehát e, ebben a nyilvántartásban egy e, minőség ellenőrzés e, segítene. És ez ebben a párbeszédben a civil szervezetekkel is segítene. Köszönöm. Nagyon köszönöm szépen ezt a bevezetőt, és mielőtt megadom a szót a kollégáknak, a bizottságot kérdezem, hogy kíván-e szólni. Köszönöm szépen, elnök úr a Költségvetési Főigazgatóságról vagyok itt. Köszönjük Fjellner úrnak és a kollégájának, hogy ilyen részletesen ismertette e, ezt a tanulmányt. Mi ezt a múlt héten ismertük meg. És ö, Odrai úr és Lekrek úr és a különböző főigazgatóságokat meghallgatták a tanulmány készítése során, és talán a kollégák azok válaszolhatnak a kérdésekre is. Röviden ezt a tanulmányt tudomásul vettük, és a különböző ajánlásokat is figyelembe vettük. Bizonyos pozitív intézkedéseket is találtunk bennük, és ugyanakkor tudjuk, hogy ahogy angolul is mondják, hogy there is room for improvement, tehát még lehet e, rajta javítani. Nos, vannak állandóan előforduló kérdések, például az átláthatóság e, e, kérdése, akkor a civil szervezetek fogalmának a meghatározása, és mint tudják, a bizottságnak a szolgálatai most készíti elő a következő program időszakat, és ezt a munkát is ennek szenteli. A költségvetési főigazgatóságnak a feladat körébe tartozik, annak a rendszernek a vizsgálata, amely 2008 óta létezik. 20 és 60 ezer esetet vizsgálunk de nem lehet a kedvezményezeteket kategóriaként beosztani, és a parlamenttel együtt hét eszközt használunk fel, és reméljük, hogy 2000 11-ig meghatározhatjuk a non-profit és a not-for-profit, tehát non-for-profit, not-for-profit, not-non-profit szervezetek fogalmát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jeleszen Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ez a tanulmány akkor jelenik meg, amikor a civil szervezetek finanszírozásáról és a kapacitások és a hatékonyságok növeléséről van szó. A tanulmány esetében, ha jól látom, elsősorban Hollandiára és Spanyolországra koncentráltak. A kérdésem az, hogy miért ezt a két országot választották ki, hiszen vannak más tagállamok is, akik a civil szervezetek ilyenfajta finanszírozását folytatják. Tehát miért ezt a két országot választották, és hagyták ki azokat a szervezeteket, amelyek a különböző programok végrehajtásával foglalkoznak. És gyakran nem könnyebbé, hanem sőt nehezebbé teszik a munkánkat. A társfinanszírozás e, problémája minden évben felmerül, e, nemzetközi szervezetek, az ENSZ, a Világbank e, részvételével és állandóan az átláthatóság problémáját említjük, mert sosem látjuk világosan, hogy melyik oldal mit finanszíroz. A rugalmasságot illetően a holland adminisztráció, igazgatás esetében azt mondják, hogy nagy rugalmasságot tapasztalnak a civil szervezetek programjait illetően. Kérem, hozzon ezzel, erre e, példákat. Aztán mondta, hogy vannak kis civil szervezetek, amelyekkel problémák vannak e, mostanában felmerül a kérdés, hogy bizonyos kulcsfontosságú ágazatokban koncentráljuk a civil szervezeteket, ami azt jelentetné, hogy bizonyos civil szervezeteket talán akkor nem fogunk segíteni, támogatni. Tehát lehet, hogy a pénz, az összegeket nem elég hatékonyan költik el. Előadó Köszönöm szépen, elnök úr. Meglepőnek tartom, hogy még mindig nem létezik definíció a nem kormányzati szervezetekre. A meghallgatása talán emlékeznek még néhányan Sefcsovics kolléga meghallgatására, itt ezt többen is említették, és úgy tűnik még mindig nincs egységes megközelítés annak vonatkozásában, hogy mi is az, hogy nem kormányzati szervezet. Véleményem szerint ez gondot okoz, hiszen az ember nem is tudja, kivel van dolga. Számos különböző nem kormányzati szervezet létezik, ezek részint fontos feladatok, látnak, feladatokat látnak el, részint pedig teljesen jelentéktelen dolgokkal foglalkoznak. Létezik például egy az Európai Bizottság által finanszírozott NGO, amelynek az az egyetlen dolga, hogy az Európai Központi Bankot bírálja. Ez nyilvánvalóan a vélemény szabadságát szolgálja, szólásszabadságot, de felvetődik a kérdés, hogy az amerikaiak által finanszírozott NGO-kat miért is támogassuk, amelyek az Európai Uniót bírálják, azt nem tudom. Nagyon sok szervezet, féle szervezetről van szó, ezért elérkezett az ideje annak, hogy az érdekeltekkel is egy közös definíció dolgozunk ki, arra vonatkozóan mi is az, hogy nem kormányzati szervezet. Ami egy kicsit zavar engem, és nagyon örülök ennek a tanulmánynak, amely világossá teszi mindezt, az, hogy nem létezik egy egységes áttekintés. Ön beszélt egy 2008-as kiadványról, ugyanakkor azonban az embernek át kell küzdenie magát a különböző főigazgatóságokon, és eltartott egy ideig, amíg a bizottságtól kaptunk választ, választ kaptunk arra a kérdésre, hogy mely NGO-kat támogatják. Ők ugyanis elküldtek minket a különböző főigazgatóságokhoz. Így ez azonban elfogadhatatlan, hogyha átláthatóságról beszélünk, illetve az NGO-k eredményességéről, hatékonyságáról szeretnénk képet alkotni. Utalnék arra körülményre is, hogy éppen azért, mert a főigazgatóságokra oszlik szét ez a kérdéskör, ami egyébként rendben is van így, mégis azt javasolnám, hogy egyfajta áttekintés készüljön ezekről a szervezetekről. Ami feltűnt nekem az, az az, hogy gyakran a biztosok egymás ellen játszák ki ezeket a szervezeteket. Főként a környezetvédelem területén láttam azt, hogy legyen szó itt most a környezetvédelmi vagy éghajlatvédelmi biztosról, olyan NGO-k tanulmányaira hivatkoznak, illetve olyan tanulmányokra hivatkoznak, amelyek NGO-k révén készültek el, és ezekre hivatkozva egymást bírálják. Itt is a hatékonyság kérdőjelezhető meg. Olyan eszközöket használnak itt fel, olyan pénzeket, amelyeket esetleg máshogy is el lehetne költeni. Nagyon örülök ezért a tanulmánynak, már rég szükség lett volna rám. Arra kérném a bizottságot, hogy a célkitűzéseket és az ajánlásokat, amelyeket itt hallhattunk, azokat vegyék komolyan. Azt hiszem, hogy Sefcsovics biztos úr, aki egyébként a bizottság alelnöke is, nagyon komolyan veszi ezt a kérdést. Ez volt a vele folytatott eszmecsere eredménye. A múlt héten is egy másik szakbizottságban jelen volt. Minden esetre rendszeresen eljön a parlamenthez, és nagyon fontos lenne, hogy egyfajta standardizálás, áttekintés jön létre, hiszen másként a, az adófizetők felé nem tudjuk megindokolni azt, ami történik. Köszönöm, Geyer kolléga. Szeretném rövidre fogni mondandómat. A kollégák már sok-sok kérdést feltettek, egy dologra szeretnék még utalni, és egy kérdést szeretnék feltenni. Az NGO-k önértékelésének pontjával kapcsolatosan. Nekem ez némileg problematikusnak tűnik, hiszen ha valaki a bizottságtól pénzt kap, és nyilvánvalóan ellenőrzik a számvitelét, de mégis önmaga be, méri fel azt, hogy milyen hatékonyan költi el a rendelkezésére álló pénzeket. Előfordulhat az is, hogy én nem jól értettem ezt a fogalmat, nem jól értelmezem. Ebben az esetben kérném azt, hogy magyarázza el, hogy valójában hogy is áll ez a helyzet. Köszönöm, adom a szót a válaszokra. Azt hiszem, hogy csak az utolsó kérdésre válaszolnék. Ez itt a meg PowerPoint előadásoknak a problémát. Ajala asszony azt kérdezte, hogy miért ezeket az esettanulmányokat választottuk. Ezt kérték tőlünk, de más tagállamokból is hoztunk fel tanulmányokat. Június és szeptember között folytattuk a tanulmányt, ez azért behatárolta a lehetőségeinket, és ezért csak két tagállamot vizsgáltunk. A World Trust a kapcsolatban azért választottuk Hollandiát, mert nagyon innovatív együttműködési kísérletek voltak a civil szervezetekkel de sajnos csak erre volt időnk, és nem tudtuk jobban kiszélesíteni ezt. Olyan gyakorlati megközelítéseket vizsgáltunk, amelyeket ismertünk, és azért vettük ezeket, hogy talán ez a bizottságnak új ötleteket sugalmazhatna. A, voltak olyan kérdések, mint például, hogy a civil szervezeteket hogyan tudja egymással szembeállítani a bizkos, bizottság, amikor a támogatásokat területén. Igen, hát láttuk a gyakorlatban, hogy vannak problémák, és ilyen kérdésekben kritikákat is megfogalmaztak de ez nem csak az Európai Bizottsággal kapcsolatos, hanem a Világbankkal kapcsolatban is, és a tagállamokkal kapcsolatban is. Tehát tudjuk, hogy ezek megtörténnek, de eh, hangsúlyoztuk, hogy a civil szervezetek az aggájaikat fogalmazzák eh, meg, és lehet, hogy más szereplők, mint az ipar és más érdekelt felek eh, ezeket már megfogalmazták. Talán Michael, hogyha szeretne néhány szót szólni a többi kérdésről. nem próbáltunk a társfinanszírozás kérdéseibe mélyebben belemenni, de valóban probléma amikor a szervezetek, amelyeknek társfinanszírozásra lehetősége lenne, akkor a jelenlegi gazdasági helyzetben elég nehéznek tartják ezt, mert nem tudják a megfelelő összegeket beszerezni, és ezért az együttműködést ez lehetetlenné teszi. De ilyenkor tulajdonképpen azt kell megvizsgálni, hogy melyik lenne a legjobb módja annak, hogy elérjék a közös célt. De hát persze az is kérdés, hogy mekkora nagy összegekről van szó. Aztán a a civil szervezetnek a, a fogalma. Tehát ez egy nem kormány szervezet, de ez az egész probléma megmutatkozik, tehát megmutatja, hogy mennyire vitatott ez az egész kérdés a finanszírozás területén. Tehát tehát lehet, hogy nem mindig felelnek meg a különböző stratégiai politikáknak. A kis civil szervezeteknek a hozzáférése a támogatáshoz, tehát a, az ügyleteknek a, a kérdés, költségeinek a kérdése. Tehát ez tulajdonképpen a parlament számára egy megfontolandó kérdés. A civil szervezetekkel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy egyre inkább az állampolgároknak politikai folyamatokba kell részt vennie, de, de ennek azért vannak hasznai is. Tehát ezt a csatornát nyitottnak kell hagyni, és akkor lehet, hogy itt az, az ügyleteknek a költségei azért elfogadhatónak kell választani, és lehet, hogy a különböző országokban különböző válaszokat kell erre a kérdésre adnunk. Nem tudom, hogy ezzel megválaszoltuk-e a kérdéseket.